We can start, please. Elkezdhetjük. Hosszú nap áll előttünk, tehát. Akkor hát olaszul folytatnám, és szeretném elmondani, hogy a mai reggelen meg kell szavaznunk pár véleménytervezetet, és egy jelentést is. Kezdjük is az első kérdéssel, mégpedig az Európai Kulturális Év programmal, és azzal, hogy elkezdjük-e a nemzet, az intézményközi tárgyalásokat. A bizottságunk, hogyha emlékeznek rá, úgy döntött, nem, nem, először el kell még fogadnunk a napirendet, elnézést. Tehát van-e valakinek ellenvetése a napirenddel kapcsolatosan? Nincs, akkor elmondanám, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelveken lehet hallgatni a tolmácsolást. Webstreaming van, mint mindig. Még azt is elmondanám, hogy tegnap a Kont bizottsággal volt egy közös gyűlésünk a Lux díjjal kapcsolatosan, úgyhogy emlékeztetném önöket, hogy most lux napok vannak, november 23-22-én fogjuk a plenárison átadni a lux díjakat, díjat. Szeretnék mindenkit, mindenkit felkérni arra, ugye kultbizottság vagyunk, úgyhogy ez nem csak öröm, hanem kötele, kötelezettség is. Menjenek el és nézzék meg a filmeket, ugyanis nagyon szépek. A a DG.com-tól kaptak is, hogyha minden igaz, egy e-mailt a Lux díjról, és elmagyarázott az e-mail, hogy hol és mikor lehet megnézni a filmeket. Itt is, a parlamenten belül is meg lehet nézni a filmeket, úgyhogy menjenek el, nézzék meg, mutassuk meg, hogy mennyire érdekel minket az a mozi, a filmművészet. Most pedig akkor folytassuk a kulturális örökség európai évével, és szavazzuk meg azt a döntést, hogy elkezdjük az intézményközi tárgyalásokat. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy úgy döntöttünk, hogy egyszerűsített eljárással járunk el ezen jogalkotási jelentéssel kapcsolatosan az eljárási szabályzat 50. cikke alapján, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos gyorsan döntenünk, és el kell kezdenünk az intézményközi tárgyalásokat, majd a miniszterek tanácsa is fog erről döntést hozni. Eszmecserére került sor, még október 11-én, és a módosítók, a végső módosítók Kat egyeztettük diákonú előadóval, illetve az árnyék előadókkal is, tehát mindenkihez eljutottak a módosító javaslatok, a Kultbizottság összes tagjához is. 12 módosítónk van összesen, október 14-én ezt minden kulttag láthatta, és úgy döntöttünk, hogy november 4-ig lehet kifogással élni. Három tag, három kult tag élt kifogásokkal, ugyanis három tag az kevesebb, mint a híres 10 százalék, ugyanis, hogyha egy bizottságon belül 10 százaléknál többen élnek kifogással, akkor kell megszavazni külön az egyes módosítókat. Viszont mivel kevesebb, mint 10%-ról van itt szó, így ez még nem elég, Ugye 31-en vagyunk, tehát háromnál több embernek kellett volna kifogással élnie, viszont csak 0,1%-kal vagyunk a 10% alatt, és ugye azt szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen ebben a döntésben. Úgy gondoltam, hogy mégiscsak jó lenne, hogyha megszavaznánk a módosítókat. És így mindenki egyet tud ezzel érteni. De, elmondanám még egyszer, az 59-es szabály szerint, a második albekezdés szerint nem kellene szavazást tartanunk. Úgyhogy ha valakinek mm, ellenvetése volt, remélem, hogy értékeli, hogy mégiscsak szavazunk a módosítókról mit is teszünk. Először is a módosítókat szavazzuk meg, ezt a 12 módosítót, majd a módosi, az egész módosítót, és végezetül pedig a jelentést. Most tehát arról szavazunk, hogy elindítsuk az intézményközi tárgyalásokat, vagyis a háromoldalú egyeztetést. És ez tehát a, a eljárási szabályzat 73 per 2-es bekezdése miatt van így. Át is adnám Diákonú úrnak, az előadónak a szót, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki dolgozott ezen a szövegen, hogyha tehát most arra szavazunk majd, hogy az intézményközi tárgyalásokat megindítsuk el. Most átadnám a szót a kollégának, Diákonó úrnak, hogyha szeretne felszólalni, de úgy látom, hogy nem, csak egy mottót sem szeretne mondani, úgyhogy akkor ennyi. Ezt a döntésemet tegnap este osztottam meg önökkel, lehet, hogy nem mindenkihez jutott el, de szerettem volna mégiscsak kiemelni, hogy miért döntöttem így. Most akkor megkezdjük a szavazást. Rendben, akkor kezdjük meg a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Szavazzunk tehát a kettes cikk hármas módosítójáról, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. In favor.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 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2-es a preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És uh, itt az első előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most a zárószavazás a egész anyagról, megnyitom a szavazást. Nem működik. Egy pillanat. Igen. De enyém működik. Igen, csak úgy. It doesn't work. Okay. Allora, we can... Uh... One in favor. Igen, akkor egy, egy több. Igen, mindenki szavazott? Rendben. Akkor zárom a szavazást. Tehát 21-en mellette, 6 hatan ellene, és nulla tartózkodás. Tehát 22, igen. 22, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor most tehát szavazzunk szövegről, mint egészről. I uh, open the vote. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20. 21 mellette, 26 lenne, és nincs ellenvetés. Thank you. Tehát a mandátum. Tehát ez nem név szerint, ez csak készfeltartással. Köszönöm. Allora we do it electronically. Allora electronically. I, I asked electronically before. Okay. Single vote.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 Ah, sorry. Sajnálom, 22. Igen, négy ellene és egy tartózkodás. Köszönöm szépen Mircsa Diakónunak. Köszönöm minden árnyék előadónak, köszönöm minden kollégának. Diakon úr szeretne mondani pár szót? Eh, eh, köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm. Tehát túl vagyunk nagyon pozitív szavazás volt, és most mindenkinek még egyszer nagyon szépen köszönöm. E ora bisogna fare un, buon trilogo. Akkor ez tehát jó oldalú egyeztetés lesz. Most pedig folytassuk. Még a tanács előtt elfogadtuk ezt a szöveget, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Nem tudom, hogy a bizottság itt van-e, lehet, hogy nem képviseli senki. Minden esetre jó együttműködés volt, amelyet mindenképpen értékelnünk kell. Most folytassuk a második szavazással. A strukturál a Kurcizom Kurtizó Máltéze előadó a Strukturális Reform Támogató Program 2017-2020-as időszakra vonatkozó létrehozása. Hosszú szavazás lesz. Kérem, hogy mindenki figyeljen. Kezdjük is. Mindenki készen van? Mehetünk? 72-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es előadó. Mellette, ellene, tartózkodás szeretném, hogyha ellenőriznénk. Tehát a 9-es a vélemény előadójának módosítója. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Rendben. 22, 3, tehát elutasítottuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a második kompromisszummal. Előadó kompromisszuma mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös módosít, kompromisszum. Tehát 105-ös. Igen, a másik oldalon van van, van Stark mellette ellene elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-es 110-es mellette ellene elutasítva, 111-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 112-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 113 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 114-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a hármas kompromisszum előadó mellette, ellene, tartózkodás elutas, elfogadtuk. Akkor most ezt ellenőrizhetjük, ellenőrizhetjük, de hát úgy néz ki. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Close the vote. Zárom a szavazást. Ah, reject this. Elutasítva, sajnálom, sajnálom. Sajnálom, sajnálom. And so we go to... Tehát akkor most 116-os, 116-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrzöm. Tehát a 116-osról újra szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es mellett Bocsánat, 13-as előadó mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 117-es. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 120-as 19, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 120, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 15-ös előadó, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os előadó mellette, mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, de ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 16-osról szavazunk, zárom, elutasítva. 122-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es az előadó részéről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 123-as mellette, ellene tartózkodás Elősítva 18-as előadó mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, Elfogadtuk. Egy, egy szavazat erejével. 124-es bilde mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 128-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 19 előadó mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 129-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 131-es mellett, Mellette? Tehát 131-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az ötös kompromisszum a másik oldalon, a következő oldalon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 133-as, a másik oldalon, következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 144-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a hatos kompromisszum előadó mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellett,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 ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es Marias mellett ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellett mellett, mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, hetes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 35-ös. 35-ös mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva, 37-es mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva, 36-os mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva, 38-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, előadó kettes, a kettes kompromisszum, a részenként, ez részenként van, az első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, de azért inkább megnézem még egyszer. Zárom a szavazást. Elutasítva a második rész mellett, mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, tehát a hármas az előadó mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de ezt azért ellenőrizzük, tehát a 49-es. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Most akkor elutasítva. Elnézést. 50. 50. Mellette. Ellene tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Kérem a kezeket. 51-es. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 8-as kompromisszum előadó mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 6-os előadó mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 7-es előadó mellett részenként, az első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva, Második rész mellett a tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas előadó mellett ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, az első, egyes, bocsánat, előadó mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a zárószavazás megnyitom, zárom a szavazást. Igen, jó. Tehát 20 mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás, tehát gratulálunk, és az előadónak, és köszönöm szépen ezt a fontos munkát, köszönöm szépen. Con questo abbiamo finito. Ezzel pedig akkor le is zártuk a szavazásokat, és folytatjuk az ülésünket. Kérem, hogy ne menjenek el. Most pedig Scusate, a questo punto vorrei invitare al podio. Most megkérem az AI, vagyis az Európai Ifjúsági Rendezvény képviselőit, hogy fáradjanak fel mellénk a pódiumra. No. I lose my choice. Get, get Non trovo più le cese, no, ci un attimo, sorry. I have a Cari colleghi, penso... Kedves kollégák! Kérem, hogy a kollégáim foglaljanak helyet, a alelnök is, ugyanis abban az örömben van részünk, hogy itt van velünk az Európai Ifjúsági Rendezvény néhány képviselője. Szerintem rendkívül fontos számunkra az, hogy itt vannak velünk a vendégeink, mint ahogyan tavaly is, idén is fogadjuk az Európai Ifjúsági Rendezvény második európai rendezvényének képviselőit. Tudják, hogy erre a rendezvényre májusban került sor. Önök beszélnek olaszul? Nagyon jó, rendben. 7500 giovani. L'anno prima 7500-an voltak idén, több mint, ezerrel többen, mint tavaly. Ez már a második ilyen rendezvény rendkívül fontos kedve, kezdeményezés ez, ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy az európai országok fiataljai összegyűjjenek és együtt gondolkozzanak, együtt vitázzanak csoportokban olyan témákról, amelyekre szeretnék felhívni az Európai Parlament figyelmét, az európai intézmények figyelmét. Shaping Europe, vagyis alakítsuk Európát, 55 lett az új Európáért, egy jobb jövőért, ez az összefoglalója ennek a rendezvénynek, amelyet mindenki meg is kapott. Nem mi vagyunk azok, akik kérdezünk tőlük, hanem ők kérdeznek tőlünk. Három fiatal vendégünk van itt, három fiatal hölgy, nagyon hosszú, átlátható eljárás során választottuk ki a három hölgyet, akik most itt vannak velünk. Örülünk, hogy mindannyian hölgyek, ez nagyon fontos. Szeretném tehát elmondani azt, hogy hárman vannak. Angela Kogler, kérem, hogy álljon fel. Jó napot kívánok! Ennek Kárváló Franciaországból, és ugye eh, Angela eh, osztrák, Anna francia, és Bika Olin pedig Finnországból érkezett. Ők adnak nekünk ötleteket, és mi pedig fogadjuk ezeket az ötleteket. Vagyis, ahogyan már tavaly is, úgy idén is, mindannyian kettő javaslatot fognak bemutatni, és ezzel egyfajta vita indult el ezen ötletek mentén a fiatalok között. Ők most kettő javaslatot fognak fejenként bemutatni. Ugye ezek mind kapcsolódnak a mi szakbizottságunk hatásköréhez, vagyis fiatalok, oktatás, kultúra, audiovizuális terület, Körülbelül 45 percünk, egy óránk van erre az eszmecserére. A képviselők részt vehetnek, a közösségi médián keresztül is. Kérem, hogy a Twitteren az i2016 hashtaggel reflektáljanak erre az eszmecserére. Nem tudom, hogy olvasták-e, kedves képviselők, de a három téma, amelyel foglalkozni fogunk, az egyik az a fiatal migránsok radikalizációja, hogyan lehet valahova tartozás érzését megteremteni a fiatal migránsok között. Angela és Anna fognak erről beszélni. Ez pont a mi hatáskörünkhöz tartozik, úgyhogy nagyon érdekel minket az önök véleménye. Második kérdés, hogyan lehet az egyetemeken, az iskolákban megfelelő a ma, ma változásban lévő munkaerőpiachoz igazodó készségeket adni a fiataloknak. Itt Bikka és Angela fognak nekünk ötleteket adni. A harmadik mm, téma pedig Anna és Bikka, a képzés és az oktatás hogyan kapcsolódik össze, hogyan kapcsolódik egymáshoz. A mai délután során pont egy ilyen témáról, vagyis az európai egyetemekről, európai egyetemekkel fogunk beszélni arról, hogy a didaktikán, a kutatáson kívül mi a harmadik fontos területe a az egyetemeknek, hogy el lehet a vállalkozói készségeket mm, fejleszteni. Hogyha érdekel, érdekli önöket, akkor nyugodtan maradjanak majd erre a délutáni részre is. Mindenkinek kettő perce van, majd pedig 10 percre megadjuk a szót a parlamenti kollégáknak, akik kérdéseket tehetnek fel, reflektálhatnak arra, amit önök elmondtak, tehát így fog zajlani az egész, és 45 perc, egy óra lesz körülbelül ez az eszmecsere. Most meg is adnám a szót Annának, kérem mutassa be a témáját. Good morning. Um, I would like to... Jó napot kívánok! Szeretném az Európai Parlamentnek köszöntet mondani, és beszélni arról, hogy a társadalom szélén érőkkel hogyan lehet együttműködni hogyan lehet a projekteket, projektekbe bevonni a fiatal migránsokat. Szerintem vannak olyan szervezetek, amelyek számos témára felhívhatnák a fiatal migránsok figyelmét, például a sportra vagy a kultúrára. A lényeg, hogy aktív, aktív szerepet adjunk a fiataloknak, annak érdekében, hogy valóban a fiatal migránsok is bevonva érezzék magukat. Véleményem szerint ez az ötlet az Erasmus Plus programba nagyon jól beleillene, ugyanis az a lényeg, hogy a fiatalok a helyi társadalom részeként éljenek, ne izolálódjanak, ne szoruljanak a társadalom peremére. Legyenek egy barátságos csoport része részei. Ez mind a közös célunk, ugyanis szeretnénk, hogyha a fiatalok a nyelvi készségeiket is tudnák fejleszteni, és egymás hátterét megismerve, egymás kultúráját megismerve a konfliktusokat is meg tudják oldani. Én pár éve még nagyon szerény voltam, nem nagyon szerettem beszélni emberek előtt, aztán utána elkezdtem fiatal szervezetekkel együtt dolgozni, és nem csak, hogy bátra gazdagabb lettem, hanem olyan hálózatot alakítottam ki, amelybe szerintem a fiatal migránsokat is be lehetne vonni. Tisztelt képviselők, szerintem a fiatalok csoportokba vonásával, bevonásával el lehetne kerülni a radikalizációt, a szélsőséges ötletek elterjedését, ugyanis így motivációt adhatnánk a fiataloknak. Köszönöm. Grazie, ed ora Anna. Köszönöm, most pedig Annának adom meg a szót. Uh, good morning. Jó reggelt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutassam a Erasmus programba integrált menekült programot fiatal menekülteket, illetve fiatal meneke, menedékkérőket szeretnénk helyi lakosokkal összehozni. És pedig önkéntes alapon mindkét részről. Hiszen szerintem ez a kétfajta embercsoport, a koruk és a közös érdeklődési körük miatt összetartoznak. Tehát a fiatal menekülteket szeretnék bevonni a saját életükbe, a munkahelyükre, az egyetemre, iskolába. Tehát nem paternalista megközelítést szeretnénk alkalmazni, hanem igazi partneri viszonyt. És pedig NGO-k, fiatal szervezetek részvételével. Tehát ez az ikresítési program segíti a helyi lakosokat is, hogy megértsék, hogy miről szól a menekültek érdeke, élete. Tehát nagyon fontos az, hogy informális módon ismerjük meg a menekültek mindennapjait, és hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a szomorú mindennapjaikat. Tehát egy önkéntes hálózatot szerveztünk, és ezen a téren mindenképpen hagyatkoznunk kell az önkéntesek tapasztalataira. Tehát... Within the Youth Action Program. I believe friendship. Tehát emberi kapcsolatokat szeretnénk kialakítani hogy a menekültek érezhessék, hogy valahova tartoznak. Szeretnénk megmutatni, hogy Európában mit jelent az, hogy egységben vagyunk sokszínűséggel. Ez pedig az erősségünk, és nem a gyengeségünk. Nagyon fontos az, hogy együttműködjünk, párbeszédet folytassunk, és hogy bemutassuk, hogy minden emberi élet ugyanannyit ér. Köszönöm. Grazie, Angela. Vorrei Köszönöm, Angela. Szeretnék csak mindenkit emlékeztetni arra, hogy kik is ők, akik itt velünk vannak. Angela Ausztriában tanul, orvostan hallgató, még csak 19 éves, az Af- afrikai, ázsiai Gráci kollégiumnak a szóvivője volt, és az Európai Önkéntes Szolgálattal is dolgozott, és már az AI-ban is részt vett. Ennek Kárváló szülei portugálok, Franciaországban született, úgyhogy egy nagyon jó példája annak, hogy milyen is a sokszínűség, hogyan is lehet integrálódni Európában. A második ötlettel folytatnánk, illetve nem is. Először kérem a képviselőket, hogy szólaljanak fel. Van valaki, aki szeretne hozzászólni ehhez az első két bemutatóhoz? Itt van velünk Sberke kolléga is, aki az Erasmus Plus program végrehajtásáról szóló jelentésnek az előadója. Az ő véleményére is nagyon kíváncsiak vagyunk. Először azonban volt kollégának adnám meg a szót. Julie. Julie. Um, I just want to say um, thank you for... Csak szeretnék köszöntet mondani, köszönöm, hogy itt vannak velünk, és igaz, igaz szavakat hallatnak, és láthatjuk, hogy milyen az fiatalnak lenni, milyen nyitottnak lenni, milyen az, hogy szívesen látnak más embereket. Barátság, sokféleség, készségek, partnerség, összetartozás, ezeket a szavakat használták. Ezek nagyon fontos szavak a fiatalok számára. Teljesen mindegy, hogy honnan is jönnek ez a fiatalok. Ezek eh, emberi értékek, egyetemes emberi értékek, és nagyon jó, hogy emlékeztetik önöket a, arra, hogy milyen is valóban emberi ö, eh, értékeket hallatni. És ez a legjobb hely, ez a kult bizottság, ugyanis itt emlékezhetünk arra, hogy kik is vagyunk. Nagyon jó hallani az önök beszámolóját, személyes beszámolóját látni, hogy mennyire aktívan részt vesznek abban, amit tesznek. Ugyanis ezen kell nagyon, ne, nagyon keményen dolgoznunk. Egyen, ezen kell dolgoznunk, hogy az elveszettnek, magukat elveszettnek érző fiatalokat bevonjuk egy közösségbe. És valóban a kicsi lépésekkel lehet a végén nagy változást elérni. Nincs igazából kérdésem, csak bátorítani szeretnék önöket, megkérdezni, hogy hogyan lehet, hogyan tudunk támogatni benneteket, hogyan tudjuk támogatni önöket, hogy a lehető legjobb jövőt biztosítsák Európának. Köszönöm, Julie. Helga. Tati, thank you. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon bátorító volt hallani ezeket a szavakat, és nagyon, nagyon jó volt hallani, hogy mennyire magáévá teszitek a kisebbségek, a menekültek ügyét, hiszen szerintem az Európai Unió egész koncepciója a nyíltságról szól. Ne menjünk vissza, ne térjünk vissza a nemzeti gondolkodásba, a nacionalista gondolkodásba, és nagyon fontos az, hogy megismertessük a többiekkel is, hogy mit jelent az, hogy európai kultúra, hogy kinyújtjuk a kezünket a többiek felé, hogy tényleg megpróbáljuk az embereknek megadni azt az érzést, hogy valahova tartoznak, és a társadalmunkban is meg kell változtatnunk bizonyos dolgokat, hiszen mindjárt összetartozunk, ezt az érzést kell erősíteni. És uh, itt uh, politikai akarat van, politikai akaratra van szükség és a fiatalokkal való foglalkozás megadja nekik azt az érzést, hogy összetartozunk, és hogy mi mindjárt összetartozunk. Szeretnék egy kicsit többet hallani a konkrét munkáról. Tehát nem általánosságban, hanem konkrétan, hogy hogyan, hogyan fogadjátok be őket, hogyan foglalkoztok velük, hiszen ez alapvető ezekben a napokban. Köszönöm szépen. Grazie, Elga. Köszönöm, Helga. Petra Kamera. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretném a részemről megköszönni ezt a hihetetlen eh, erőbedobást, és szeretném megköszönni a javaslatokat is, amelyeket hallottam. Abból indulok ki, hogy eh, azt eh, szeretnék tőlünk is hallani, hogy hogyan ítéljük meg a javaslataikat, hogy látunk-e benne esélyt, hogy segítsük, hogy jobban átültessék a gyakorlatba. És szóltak az Erasmus Plus programról, és a javaslataik, mindkét javaslat nagyon jól illik ehhez a programhoz. És nagyon világosan azt is megmutatja, és ezt minden nap átéljük, hogy tényleg nagyon jó projekteket el kell utasítani, csupán azért, mert nincs elég pénz a programban, hogy az összes jó ötletet anyagilag is támogassuk. Ez pedig ismét megerősít minket abban az óhajunkban, hogy legalábbis az elkövetkezendő programozási időszakban kapjunk plusz költségvetést ilyen témákra. De hát természetesen a tagállamokat is meg kell győzni ehhez, hogy tényleg a rendelkezésünkre bocsátanak forrásokat. De azok a konkrét javaslatok, amelyeket most elénk tettek, tehát nem vagyok biztos benne, hogy a már meglévő programban jó eséllyel indulnának-e a finanszírozás tekintetében. Hiszen a két javaslat célkitűzése is jó dolgokat tartalmaz, és nagyon fontos az, hogy, hogy a célok, az önök és a mi céljaink összehangoltak legyenek. A bizottsághoz tenném fel most a kérdésemet, hogy ha már most esély van, hogy a meglévő programokból finanszírozunk ilyen kezdeményezéseket, hogy támogassunk ilyen kezdeményezéseket, és hogyha a jelenlegi programban erre nincsen lehetőség, akkor el kell gondolkodni azon, azon hogy esetleg a félidős áttekintésben megoldjuk, vagy legalábbis a következő programozási szakaszban felvegyük az elképzeléseket, hiszen szerintem ezek nagyon jó ajánlatok, hogy kinyújtsuk a kezünket azok irányába, akik hozzánk menekülnek, hogy megadjuk nekik a, a valahová tartozás érzését, hogy befogadjuk őket, és természetesen ennek az is a célja, hogy a radikalizációt megelőzzük. Szerintem ez nagyon jól illik a programhoz, de elképzelhető az is, hogy a bizottság máshogy látja. Tehát, hogyha a bizottság részéről itt van valaki, akkor nagyon örülnék, hogyha hozzászólna. Köszönöm, Petra. Köszönöm, Petra. Hogyha más kolléga nem szeretne felszólalni, akkor én szeretnék egy pár szót mondani. Az önök, önök az előbb beszéltek arról, hogy már van egy lehetőség, amelyet el is kezdtek ezen, ebben az évben, vagyis a menekültek integrációja. Ez egy igen nagy előrelépés, érdekes program, persze nem tudom, hogy megvannak-e a megfelelő erőforrások erre, mennyi költségvetésetek van erre, de mindenképpen folytassátok. Hogyha jól értettem, a második akkor nem csak az Erasmuson belül, hanem más területeken is a fiatalokkal dolgoztok együtt. Ez nagyon érdekes, Szeretném mindenképpen a támogatásomról biztosítani ezeket a kezdeményezéseket. Mi magunk itt a szakbizottságban, szakbizottságban szintén foglalkozunk ilyen témákkal, más szakpolitikákon belül is, például együttműködés, a humanitárius szervezetekkel, és itt nem csak az oktatásra gondolok, hanem az úgynevezett oktatási folyosókra, amelyekkel lehetőséget adunk a fiataloknak arra, hogy beiratkozzanak a mi európai egyetemeinkre, vagy pedig ösztöndíjakat adunk az Európán kívüli menekülteknek. Volt egy nagy programunk is, amelyben 52 millió plusz eurót kaptunk 2016-ra a kampányunkon, kampányunk után. Ez az Eduka program volt, amelynek a keretében a fiatal korúak kaphattak, hozzáférhetek mindenképpen az oktatáshoz, mindenféle vészhelyzetben mégiscsak az oktatáshoz hozzáférhettek. Szeretném a bizottságot is meghallgatni, szeretném megtudni, hogy hogyan szeretne a bizottság több költségvetést adni ezekre a programokra. Úgyhogy Florencia von Haus kérem, hogy szólaljon fel, és mondjon pár szót erről a programról. Előre is köszönöm. Itt van a bizottság, vagy esetleg Violetta Bircniece, akkor neki adnám meg a szót. Köszönöm, hogy megkapom a szót. Tehát mielőtt megvalószolom a kérdést, szeretném elmondani, hogy a munkánkban a fiatalokkal, fiatalokról szóló programjainkban nagyon sok kutatás is folytatunk, nagyon sok jó gyakorlatot gyűjtünk, nagyon sok példát gyűjtünk, és A három fiatal hölgy, aki itt ül, az élő bizonyítéka annak, hogy működik az ifjúsági program. Óriási mértékekben gondolkozunk, tehát 70 ezer embert érint ez a program. És fontos az, hogy a parlamentben is megbeszéljük a konkrét elbeszéléseket, hiszen nagyon jó példákat hallunk, beszédes, konkrét példákat hallunk a fiatalok részvételéről, és hogy ez mennyire, mennyire jó. Az Erasmus Plusról szólva nyitottak vagyunk, és támogatunk ilyen elképzeléseket, amelyeket hallottunk. Nagyon fontos, hogy lentről építkezzünk. És az ilyenfajta projektek eh, teljes mértékben beillenek az Erasmus Plus-ba. Amit még szeretnénk kihangsúlyozni, hogy eh, az Erasmus Plus-ban nagy hangsúlyt fejezünk az integrációra, a hidak építésére, és a bizottság pedig várja, hogy konkrét projekteket halljon. De amit még szerettem volna kihangsúlyozni, az, az azt hiszem, hogy Angela mondta, hogy konkrét projektekről kell szólnunk, és nagyon jó ez a PEER program, tehát hogy a menekülteknek segítünk, úgyhogy valaki kísérje őket. És ez a tagállam a tagállamokban is nagyon fontos, hogy ezeket a programokat összehozzuk úgy, hogy összeüljünk szakértőkkel, érintettekkel. Nagyon jó, érdekes példákat hallottunk első kézből. És ezeket pedig a tagállamok szakértőinek is bemutathatjuk. Köszönöm szépen. Ah, collega Soidrova, voleva dire qualcosa? kolléga itt oldalt szeretne, Sodrova kolléga azt, hogy valamit mondani, utána pedig majd folytatjuk a második ötlettel. Tisztelt elnök asszony, szeretném én is megköszönni ezeknek a fiatal hölgyeknek az érdekes beszámolójukat. Köszönöm, hogy bemutatták, hogy hogyan látják Európát, európai jövőjét, hogyan szeretnék a fiatalokat jobban bevonni Európába önkéntes alapon dolgoznak. Mindennyian tudjuk, hogy az önkéntes szervezeteknek vannak problémáik az Erasmus pluszos hozzáféréssel, ugyanis ez egy összetettebb és bonyolultabb folyamat számukra, hogy szerintem egyszerűsítenünk kellene az Erasmus plusz eljárásnak a szabályait. Ha jól értem, akkor az ösztöndíj mm, Erasmus Plus ösztöndíjhez való hozzáférés az önök számára igencsak nehézkes. Lenne egy olyan kérdésem, hogy helyi szinten vagy országos szinten kapnak-e segítséget. Mi itt most az európai szintről beszélünk, de hát az európai szint az szimbolikus szint, ugyanis a tevékenységnek a nagy része mégiscsak országos szinten zajlik. Milyen, milyen támogatást kapnak a nemzeti szinttől, az országos szinttől? Köszönöm, akkor vissza is adnám a szót, válaszoljanak, reagáljanak az elhangzottakra, hogyha szeretnének valamit mondani, és aztán folytatjuk a második résszel. Először is nagyon köszönöm a pozitív reakciókat, ami a kérdést illeti, hogyan tudnak önök támogatni, bátorítani fiatalokat Először is az Európai Ifjúsági Rendezvényel én részt vettem ezen, és láttam, hogy mennyi ember számára milyen nagy motivációt jelentett. Szerintem ez jó lépés, jó irányba tett jó lépés. Másodszorban hogyan tudnak támogatni minket. Mi most itt ötleteket mutatunk be önöknek, ezekből az ötletekből önök tudnak projekteket létrehozni, így tudnak minket is támogatni. Teljesen egyetértek azzal, hogy az Erasmus Plushoz való hozzáférést egyszerűbbé kellene tenni. Mindig van lehetőség arra, hogy országos szinten találjunk finanszírozási forrásokat, de az Erasmus Plus projekt lenne a tökéletes projekt arra, hogy a menekültekkel foglalkozó ifjúsági szervezetek um, finanszírozást kaphassanak. Ugyanis ez nem országos program, hanem európai. Nagyon köszönöm. Um, um, szeretnék én is uh, egy pár szót szólni, Angelával én is teljesen egyetértek. Még csak annyit szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz, hogyha szeretnének minket bátorítani, akkor kérem, folytassák úgy a munkájukat, ahogyan most is teszik. A fiatalok ne a jövő részét képezik, hanem már a jelen részét is. Mi már most aktívak vagyunk, teszünk dolgokat, úgyhogy um, már a jelen részesei vagyunk, nem a jövő, nem csak a jövő részei. Ne várják meg, amíg 40 évesek leszünk, hogy valamit tehessünk, hanem hadd tegyünk most is dolgokat. Köszönöm. Nagyon egyetértek, mondja az elnök, ez így van. A probléma ugye az, hogy előbb-utóbb majd már múlt lettek, de hát ezt senki nem mondja nektek akkor folytassuk a második ötlettel, a második témával, vagyis új európai készségmenetrend, hogyan érhetik el az, if- a, az egyetemek és az iskolák azt, hogy új készségeket adjanak az új piacnak, az új munkerőpiacnak. Mika Olin van velünk itt, ő médiát hallgat. Aktivista is Helsinki-ben már 12 éves kora óta részt vett a diákok önkor, diák önkormányzatban, és a regionális Helsinki um, diákbizottságnak az egyik képviselője. A, a svéd nyelvű diákok uniójának finnországi képviselője öt szervezetnek a munkacsoportjában vesz részt, vesz részt és 15 nemzetközi konferencián volt már ott. Thank you and good morning everyone. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Most az Európai Parlamentet szeretném megkérni, hogy E- kritikai gondolkodást segíts elő az iskolákban. Ez úgy oldható meg, hogy lentről építkezünk, és bevesszük ezeket a dolgokat a tantervekbe. Az oktatásnak arra kellene koncentrálnia, hogy a megfelelő ismereteket adjuk. Igazából a fiatalok már nem igazán olvasnak, interneteznek, és ezt az oktatásban is szerintem figyelembe kell venni. Az biztos, hogy ebben a dzsungelben rengeteg káros és haszontalan információ is van. Tehát valahogy az internet felhasználást kellene tanítani. Hogy hogyan használják észszerűen az internetet. Nagyon fontos az, hogy a tanárok segítségével történjen az internetes oktatás. Nagyon jó lenne, hogyha a tanár felügyelő szerepet kapna, hogy eh, kiskoruktól eh, hozzászoktassa a gyerekeket, hogy eh, hogyan szűrjék ki a jó információt, hogy a szerzői jogdíjjal tisztában legyenek, és hogy hogyan védekezzenek az internet káros hatásai ellen. A digitális ismeretek szükségesek manapság szinte a munkahelykeresésnél, a munkaerőpiacon. Alapvetően fontos, hogy minden gyermek függetlenül a hátterétől megtanulja a számítógép és az internet használatát az iskolában. Az eh, iskolában a digitális oktatást eh, ugyanolyan kapacitással kellene most folytatnunk, mint ahogy a nem digitális oktatást eddig. Hiszen eh, hogyha valaki digitális ismeretek nélkül hagyja el az iskolát, nagyon nehezen állja meg a helyét a mai világban. Köszönöm szépen. Grazie, molto efficace. Si vede che ha lavorato. Nagyon köszönöm. Látték, hogy a kommunikáció területén tanul. Angela Kogler lesz a második felszólalónk ismét. A második javaslatom az, hogy a tudományos technológia, a mérnök, mérnök tudomány legyen, von, legyen vonzóbb a fiatal nők számára is, úgyhogy a, ahol a nők nincsenek valóban jelen a munkaerőpiacon, azokon a területeken tegyük vonzóbbá és motiválóbbá a fiatal nők számára ezeket a területeket. Legyen egy mindenki számára elérhető nyári egyetem, amely 16 éves kortól lenne elérhető. 5-10 napra mehetnének a nyári vakáció alatt a fiatalok külföldre, hogy többet halljanak az egyetemi világról, ezekről a területekről tanáltó, tanárok tanítanák őket. Véleményem szerint az Európai Nyári Egyetem az Erasmus Plus program részét kellene, képe, kellene hogy képezze. Például lehetne egy egész szemesztert külföldön tölteni, ez talán vonat, vonzóbb lenne a fiatal nők számára is, bizonyos témák esetében, hogy a saját jövőbeli céljaikat el tudják érni. A régi sztereotípiákkal le kell számolnunk nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy a tudományos, technológiai témák nem valók a nőnek, nem valók a nőknek. Ezzel le kell számolnunk, ugyanis a kutatásra, kritikai gondolkodásra, csoportmunkára mindenkinek szüksége van. A nőket támogatnunk kellene ösztöndíjakkal is. Én orvostan hallgató vagyok, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mennyire félnek, a, főleg a lányok a tudományos területektől. Én legyőztem ezt a félelmet, és nagyon örülök neki. Nagyon jó választás volt látom, hogy az Európai Ifjúsági Rendezvényben mennyire jól beleillene egy ilyen nyári egyetem. el lehet vinni a fiatalokat a parlamentbe, meg lehet mutatni ők, meg lehet mutatni nekik, hogy mi Európa. Talán ez jobb, mint hogyha csak mozifilment látnák. Nagyon jó, hogy hallgatjuk Önöket. Reakciók? Rebecca? Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm a két javaslatot. Az elsővel kezdem. A média kompetenciára hagyatkozó oktatás, az biztos, hogy itt nyílt ajtókat döngetnek, hiszen nagyon sok jelentésben kértük a tagállamokat, főleg a média kompetencia oktatás tekintetőben, egészen az óvodától az egyetemig többet kell tenni, többet kell beruházni a digitális oktatásba. És az igazsághoz tartozik, hogy itt az Európai Parlamentben egy kicsit meg van kötve a kezünk, ami erre vonatkozik. Hiszen az oktatás tekintetében az Európai Unióban korlátozott kompetenciáink vannak, és egy kicsit megnehezíti a dolgunkat az, hogy ez tagállami kompetencia. Tehát, mint említettem, az óvodától az igazi első komoly bizonyítványig kell a média kompetenciát oktatni, hogy az emberek kritikusan, eh, szuverén módon használják az új technikai lehetőségeket. A tagállamokat eh, igazából csak eh, felkérhetjük, megkérhetjük, hogy akár önkéntes kötelezettség vállalás révén is felvegyék a tantervekbe a digitális oktatást. Tehát sokkal többet nem tudunk ezen a téren tenni, de ezt mindenképpen megígérhetem önöknek, hogy ezt megtesszük. Tehát a tagállamokat állandóan fel kell szólítani, kérni kell, hogy ne csak ünnepi prédikációkban beszéljenek a digitális kompetenciák fejlesztéséről, hanem hogy konkrétan is tegyenek valamit, hogy a gyerekek kritikusan foglalkozzanak az internettel. Tehát sokkal többet jelent, mint hogy adunk egy laptopot a gyerekeknek, hogy nagy erünk, aztán csinált. Nem. Tehát ez nem erről szól. De az biztos, hogy állandóan verni fogjuk az asztalt, hogy a tagállamok tegyenek többet a digitális oktatás területén, hogy valami azért javuljon is. De nagyon szépen köszönöm még egyszer a javaslatot, és remélem, hogy a tagállamokban tényleg sikerül majd valamit konkrétan el is érnünk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a szólásokat. Egyet tudok érteni az előttem szóló képviselőasszonynal, és abban a tekintetben, hogy nyílt ajtókat döngetnek ezekkel a, a felvetésekkel. Nemrég szavazott a plenáris bizottság is az Európai Ifjúsági Stratégia 2013-15-ös értékeléséről szóló jelentésemben, amelyben szintén megjelennek ugyanezek a pontok, hogy hangsúlyozni kell a STEM tantárgyaknak a dominanciáját, közelebb kell hozni a média és az internet ismereteket a fiatalokhoz, és nagyon fontos az, hogy valóban tudatosan használják a fiatalok az internetet, ne csak szórakozás, de tanulás céljából is, illetve nagyon fontos az olyan készségeknek a fejlesztése, amelyek nem csak a munkaerőpiacon hasznosak egy fiatal számára, hanem az egész élet szempontjából. Tehát a kritikus gondolkozás, a kreativitás, a motiváltság, a vállalkozó szellemiség, az, hogy merjenek elmenni egy részképzésre, merjenek új dolgokba belevágni, merjenek önkénteskedni, és különböző új dolgokban kipróbálni magukat. Ezek olyan készségek, amiket már az iskola az iskolai időszaktól kellene elsajátítaniuk és fejleszteniük, amiben nagyon nagy segítséget jelentenének a tanárok is, így nyilván az oktatási rendszernek a modernizációja, vagy e szempontból való modernizációja is nagyon fontos lenne és azzal is egyetértek, hogy nagyon fontos lenne kimondottan olyan ösztöndíjakra, amelyek célirányosan ezeket a, ezeket a természettudományos ismereteket bővítik, amelyek olyan táborokat és részképzéseket segítenek, hogy ezeket egy kicsit versenyhelyzetbe tudjuk hozni, illetve nagyon fontos az, hogy a munkaerő piacot egyeztessük, szinkronba hozzuk az oktatási rendszerrel, hogy az oktatási rendszer ne legyen lemaradva a munkaerőpiaci igényekhez képest. Úgyhogy mi mindenképpen ezen fogunk dolgozni, hogy partnereik legyünk ebben a kérdésben, és segítsük az önök fejlődését. Köszönjük. Grazie, kollega. Nagyon köszönöm, Krisztina kolléga. Bardzo dziękuję. Dziękuję za prezentację. Pani Angeli... Nagyon köszönöm a prezentációt. Angelának szeretném mondani, hogy én magam matematikus vagyok, úgyhogy nagyon nagy örömmel hallgattalak, amikor a nőkről és a természettudományokról, a tudományos területekről beszéltél, és lenyűgözött az előadásod, amit mondtál a tanárok szerepének változásáról az oktatási ágazatban. Új technológiát használunk, és ma már a tanárnak teljesen más szerepe van, mint régen volt. Ne felejtsük el, hogy az internet információforrás. Azonban ahhoz, hogy az információ tudássá alakulhasson, ahhoz egy bölcs vezetőre van szükség, aki segít nekünk abban, hogy kiválasztjuk, hogy mi a jó információ, mi a nem jó információ, hol tudunk még jobb információkat találni. Erre kell tanítanunk a tanárainkat. Éppen ezért támogatjuk a tanárok csereprogramjait és a jó gyakorlatok cseréjét. Fontos, hogy az oktatás Ban a tanárok képzésében már ezt az új szerepet bevegyük. Köszönöm, Bilda, kolléga. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, Önök asszony. A magam részéről kicsit későn jelentkeztem az első témával, kapcsolatosan, úgyhogy most térnék arra vissza, hogyan lehetne elkerülni a radikalizációt az iskolázás révén. Egy tanulmány készült Franciaországban, kiderül belőle, hogy 43 a a radikalizált embereknek középiskolában járt, 25%-uk egyetemre járt, és csak 1,3%-uk olyan, akik elkerülik az iskolát. Ezt is figyelembe kell venni, tehát nem csak arról van szó, hogy mennyire művelt az ember, mennyire járt iskolában. Csupel kollégánőm beszélt a témáról, valóban nagyon fontos ott lenni a helyszínen, a helyszíneken, a különböző helyeken megjelenni, és hát magam is jól ismerem ezt a témát, mert hogy rendszeresen felkeresek idős személyeket, akik gyakorlatilag olyan minimális nyugdíjjal rendelkeznek, hogy már fűteni sem tudnak. Éppen ezért nagyon lényeges dolog, hogy odafigyeljünk a, figyele, a fiataloknak a szavára, mindig ők azok, akik képesek megújítani a társadalmainkat. Köszönöm szépen! kollega Truppel. Köszönöm, Truppel kolléga. Um, thank you. Um, Köszönöm. Szeretnék én is pár szót szólni ezekről a javaslatokról. Nagyon fontos, hogy a fiataloknak bevonjuk a programokba nyári egyetemekkel, ösztöndíjakkal, és gondolok itt főleg a fiatal nőkre Szerintem még több munkára van szükség ezen a területen. Mindig ezt látjuk a szociális ügyek területén, hogyha valóban elmegyünk az emberekhez, és plusz lehetőséget adunk nekik arra, hogy ők maguk lássák a kontextus, kontextust, tapasztalatokat szerezhessenek, az nagyon jó. Éppen ezért az ösztöndíjak, a nyári egyetemek rendkívül fontosak. Ami pedig az internetet illeti, teljesen egyetértek abban, hogy nagyon sok információ kering az interneten, és az, hogy valaki képes legyen eldönteni, hogy milyen jó információ és mi nem, azt lehet és kell is tanítani nem csak a fiatalokat, de a fiatalokat valóban kell erre tanítani. A fiatalok már jól tudnak böngészni az interneten, már csak azt kell nekik megtanítani, hogy hogyan tudják eldönteni, meg, megítélni az információkat. Éppen ezért nagyon támogatjuk ezt az ötletet. Amikor az első kérdéssel összevonom az internetet, vagyis azzal, hogy um, a menekülteket, a, a bevándorlókat fogadjuk be, ez összecseng az internettel is, ugyanis tudjuk, hogy az interneten sajnálatos módon a gyűlöletbeszéd terjed, a menekültek, bevándorlók elleni gyűlöletbeszéd. Ez igencsak sajnálatos, éppen ezért szerintem a fiatalokat, nem csak a fiatalokat, arra kellene mm, bátorítani, hogy a beszéd ellen szólaljanak fel az interneten. Úgyhogy itt ezt a két témát az össze lehetne hangolni egymással. Sodrova. Köszönöm. Köszönöm szépen a javaslatokat. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ha jól értem. Németországból, Franciaországból és Finnországból jöttetek, és ott nagyon-nagyon különböző oktatási rendszerek vannak. De a javaslatok igazából nagyon hasonlóak és ugyanabba az irányba mutatnak. Tehát ebből leszűrhetjük azt, hogy a fiatal generációnak közös problémái vannak az összes országban és ugyan abból a perspektívából világították meg a dolgokat. Nagyon érdekes dolgok ezek, nagyon érdekes jelenség ez. És úgy gondolom, hogy ez a javaslat arról is szól, hogy a tanárokat is tovább kell képezni. Az Erasmus plusznak pedig sokkal inkább a tanárokra is koncentrálni kellene. Hiszen ahhoz, hogy a fiataloknak digitális ismereteket nyújtsanak, nekik is otthon kell lenniük a digitális világban. Tehát a tanároknak kell több támogatást adni. Az Erasmus pedig egy ideális eszköz, hogy nemzetközi tapasztalatokat kicseréljünk. A nyári táborok, iskolák, igen, nagyon jó. Nagyon jó kérdés, nagyon jó ötlet a bizottsághoz intézett kérdés, és szerintem egy nemzetközi nyári iskola, egyetem nem része az Erasmusnak. Tehát lehet, hogy rosszul tudom, ha igen, akkor ha rosszul tudom, akkor a bizottság kijavíthat. De szerintem az Erasmus Plusnak nemzetközi nyári iskolákat is magába kell foglalni. Köszönöm. Köszönöm, hogyha megengedik, akkor én is szólnék egy pár szót. Ezek a döntések valóban a tagállamok hatáskori tartoznak, na de hát az Euró- Európának is van szerepe, van, ami a mi kezünkben van. Nem csak a programokra gondolok, hanem a koordinációs módszerekre is, arra, hogy minden országnak vannak benchmarkjai, vannak céljai, és a bizottság minden egyes tagállamot ellenőriz, ellenőrzi, hogy a célokat megvalósította-e a készség menetrendre is gondolhatunk itt, amelyben minden egyes fiatalnak a klasszikus képzéseken túl olyan készségeket ad, amelyeket tudnak később használni. Tehát nem a formális, hanem az informális képzése helyez nagy hangsúlyt. Tehát már van olyan program, amely ezeket a készségeket támogatja. A második fontos dolog a konkrét javaslatokkal kapcsolatban. Nagyon érdekes, majd meghallgatjuk a bizottságot is, úgyhogy persze a bizottság most nem vállalhat semmiféle kötelezettséget, de majd meghallgatjuk őket a nyári egyetemmel kapcsolatban. A nyári egyetem lehetne az Erasmusnak, Erasmus Plusnak egyfajta próba projektje Tudom, hogy eh, az én hazámban az Erasmusnak, illetve az ilyen pro- programoknak nagyon nagy a foganatja. Ami a digitális készségeket illeti, a hazám egyedi dolgot vitt véghez. A Juncker programot arra használta Olaszország, hogy legyen egy Digital School, vagyis digitális iskola nevezetű program, széles sávú internet mindenki számára, és a tanároknak a digitális készségeit fejlesztjük. Ez egy olyan ötlet, amelyet máshol is lehetne alkalmazni az infrastruktúrális, digitális infrastruktúrába még többet lehetne befektetni, ugyanis itt még hiányosságok vannak ezen a területen. Most akkor meg is adnám a szót a bizottságnak. Ne felejtsük el, hogy van egy European School Net nevezetű hálózat, amely 30 országgal, tehát nem csak a 28 EU-s tagállammal, hanem összesen 30 tagállammal dolgozik együtt, online programokkal, testvérprogramokkal, Európai Uniós támogatással. Itt tanárokat és diákokat képeznek, adnak nekik digitális készségeket. Most átadnám a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a felszólalóknak a nagyon érdekes és konkrét ötleteket, amelyeket megosztottak velünk. Számos hálózat és szakpolitika működik már, ezekről gondolkodunk, megpróbáljuk ezeket az ötleteket a jó irányba beletenni a mi már működő programjainkba. Az egyik képviselő feltett egy kérdést a nyári egyetemmel kapcsolatosan, hogy ez vajon az Erasmus Plus-ba beleillik-e. Most erre még nem tudok válaszolni, ugyanis attól függ, hogy ezeket a nyári egyetemeket hogyan szervezik meg. Van-e stratégiai partnerség, amelynek a keretében a különböző ágazatok között együttműködés jött létre. Ez például lehetne az egyik opció. Minden attól függ, hogy hogyan szervezik meg a nyári egyetemet. Nem gondolom, hogy lehetetlen lenne a nyári egyetemet az Erasmus Plus-ba belevonni, és hidat képezni az európai iskolák oktatási intézmények között. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm ezt a nagyon bátorító és nyitott reakciót. Most visszaadnám a szót a fiataloknak, reagáljanak. Okay. Thank you very... Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, nagyon, nagyon, nagyon jól esett, amit mondtak, amit hallottam. Szeretnék röviden valami visszatérni, ami szerintem nagyon fontos, tehát az a visszacsatolás. Nagyon fontos az, amikor az emberekkel beszélek, hogy milyen visszacsatolást kapok. Jó hallani, hogy az Európai Parlament nyomást gyakorol majd az iskolákra, a tagállamokra. És szerintem mindenki érdekében van, hogy a fiatalok megkapják a készségeket, megkapják a digitális ismereteket. Az Európai Parlamentnek pedig szerintem egy olyan helynek kell lennie, ahol a legjobb gyakorlatokat meg lehet beszélni, ahol a legjobb gyakorlatok egymásra találnak. Tehát szerintem szerintem eh, talán nem is egy ülésen, hanem a folyosón, a, a kávézóban, tehát ahol beszélünk egymással. Szerintem ott lehet igazából eszmét cserélni. Tehát, eh, hogyha az emberekkel beszélünk, akkor jobb, ha kötetlen formában tesszük. A tanterre vonatkozó javaslatok pedig eh, nagyon hasznosak. Köszönöm. Köszönöm. Hallottuk, hogy az Európai Unió szerepet játszik. Igen, fontos szerepet játszik, hiszen hálózatot képez, és nagyon fontos az, hogy ha a fiatalokról, a fiatalokkal beszélünk, akkor gyakorlatias dolgokat kell tennünk. Tehát a gyakorlati dolgokra kell koncentrálnunk. Például, hogy hogyan javíthatjuk az oktatási rendszert. Igen, osztom a nézetét, igen. Tehát, pillanat, pillanat. Nagyon röviden, nagyon röviden. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a bolonyai folyamat felülvizsgálatánál figyeljünk az európai képzési keretre is, és építsük be ezeket a dolgokat, amiket ma hallottunk. Köszönöm. Persze. Most pedig a harmadik témára fogunk áttérni. Gyakorlati oktatás, szakképzés, hogyan lehet megnyitni az ajtót a munkaerőpiac felé. Igen, szép téma ez. Most rögtön meg is adnám a szót, és majd utána mondjuk, a me- utána folytatjuk a megjegyzésekkel. Tehát Anna Carvalho ötös ötlet, Bika Olin hatos ötlet. Büszke vagyok, hogy bemutathatok egy fontos ötletet, ami számomra nagyon fontos. Adjunk kredit pontokat a BA és MA képzésben résztvevőknek, hogyha valamilyen plusz oktatási programban vesznek részt. A úgynevezett soft skilleket, vagyis például az ifjúsági szervezetekben való részvételt kreditpontokkal jutalmazzuk. Például a BA-BSC képzésben 180 kreditpontra van szükség, legyen ebből 30 kreditpont, arra adható, hogyha valaki aktívan, aktívan részt vesz a az ifjúsági szervezetek munkájában ugyanis így az egyetem felelősséget vállalhatna, és évente egyszer megnézhetné egyesével, hogy megkapja-e a megfelelő 30 kreditpontot a fiatal. Valóban részt vette valamilyen döntéshozó ö, csoportban, vagy valamilyen európai projektben. Az egyetem olyan hely, ahol nem csak tanulni lehet, hanem egyénként, emberként fel lehet nőni az önkénteskedésnek pedig a kreativitásban van szerepe a csoportmunka, munkához szükséges készségek fejlesztésében. A tanulmányok azt mutatják, hogy ha valaki önkéntes programban vesz részt, akkor nagyobb esély van arra, hogy majd a munkaerőpiacon hamarabb munkaerőt talál. Az oktatás szerepe az, hogy felkészítse a fiatalokat a munkaerőpiacra való belépésre. Azt kérem, hogy a döntéshozó folyamatra hassanak ki, és a nem formális képzést támogassák az oktatáson belül. Köszönöm. Köszönöm, Bika Olin. Egyébként elmondanám, hogy már majdnem elfogadtunk egy véleményt az ösztön, az önkéntes programokról itt az EP-n belül. Át is adnám a szót. Köszönöm az ötlet, amelyet szeretnék bemutatni. Az a projekt alapú tanulás támogatása az iskolokban, iskolákban a soft skillek kifejlesztésének céljából. Az Európai Parlament erre kihathat, ugyanis tantervi szabályozásokra kihathat ugyanis szeretnénk elérni, hogy a fiatalok, amikor Európán belül vagy a saját országokon belül máshova mennek tanulni, akkor ezeket a készségeket elismerjék. Ez az iskolák, illetve a, a tanárok, ta, tanulók számára is fontos. Amikor én például médiát hallgatok, és csak hallgatom, hallgatom a tanárokat, ez nem annyira érdekes. Viszont, hogyha például marketing videót készítek, ez, ez egy konkrét projekt volt az iskolákban, az érdekes volt, én voltam a producer, és az egész videó készítési folyamatot nekem kellett koordinálnom. Megtanultam, hogy hogyan lehet együtt dolgozni a többiekkel, hogyan lehet az én csapatom ötleteit eladni, támogatni. Tehát projektet kellene létrehozni minden egyes iskolában, minden egyes egyetemen, ugyanis így el tudjuk érni azt, hogy a fiatalok valós projektet hoznak létre, még mielőtt kilépnének a munkaerőpiacra. Megtanulják a praktikus készségeket, amelyekre szükségük van a munkához. Ez a tudományos területekre is használható, ott is alkalmazható. Együtt dolgozunk, tervezünk, közösen elérünk egy közös célt, és önbizalmat szerzünk. Ezekre a soft skillekre, a hard skillek megszerzéséhez is szükség van. Így a diákok és a társaik együtt dolgoznak, és innovatív eredményeket tudnak elérni, amelyekkel a jövőt tudják támogatni. Köszönöm, az elnök. Szeretném, hogyha a kollégáink is felszólalnának, az EP-s képviselők, egy perc, látom, hogy mindenki gondolkodik. Hága szeretne felszólalni. Once again. Igen, még egyszer. Tehát nyitott ajtókat döngetnek a szakbizottságunkban, és igazából az egész parlamentben, hiszen nagyon fontosak a számítógépes ismeretek és a nem formális tanulás, tehát teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondtak, jó úton vannak, az iskolai oktatás roppant fontos, és tudjuk, hogy ha el akarjuk érni az embereket, akkor meg kell próbálni a soft ismereteket informális módon is közvetíteni. Tehát én is szeretném aláhúzni, amit mondtak, és biztosíthatom, hogy mi is nyitottak vagyunk, dolgozunk, és hogyha vannak még a legjobb gyakorlatról példák, akkor, akkor szeretnénk tanulni. De ez az általános hozzáállás nagyon jó, és szerintem eh, nagyon jó, nagyon jó hozzáállás. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Nekov kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát nagyon, nagyon pontosan hallgattam a fiatalok javaslatait, hozzáállását, és sokkal jobban kellene ezeket a soft ismereteket mérnünk, hiszen nagyon-nagyon lényegesek, és új dolgot képviselnek számunkra is. Tehát pontosan ezekre az ismeretekre van szükségünk. Az európai ifjúsági szervezetek mondják, hogy 56 százalék, a fiatalok 56 százaléka úgy véli, hogy nem figyelnek a véleményükre. Sokkal gyakorlatilasabb megközelítést kell alkalmaznunk. A migránsokhoz való hozzáállásunk tekintetében is. Meg kell találnunk a jövőt mindenki számára. Tehát megoldást kell találnunk a tanács javaslatai 2018 tekintetében figyelembe kell vennünk. Tehát, hogy minden tagállamnak legyen egy nemzeti képesítési kerete, ez vonatkozik az oktatásra vonatkozik, a szakképzésre vonatkozik, a soft ismeretekre. És ez az európai kvalifikációs rendszerre vonatkozik, és meg kell találnunk ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Libácska Krisztina, prego. Libácska kolléganő, Krisztina, nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Most visszatérek az önkéntesekre. Tehát Kosta asszony mondta, hogy a parlament egy állásfoglalásban azt követeli, hogy az önkéntesség fogalmát jobban definiáljuk, hogy milyen kötelezettségek, jogok fűződnek ehhez. És nagyon fontos, hogy milyen feltételekkel történik ez. Tudjuk, hogy az önkéntes munka az informális oktatási képzési rendszer nagyon lényeges eleme. Éppen ezért nagyon fontos az a javaslat, amit hallottunk. Egy másik probléma, amelyről beszélt, a projektekkel függ össze. a jövőben a csapatmunka nagyobb hangsúlyt kap majd. Hogy nagyon sokan egy közös projekten dolgozzanak. Tehát ezek a jövőt is illeti. Tehát nem csak az Erasmus pluszra gondolok, hanem itt van például a Károly díj. A Károly díj azokat illeti, akik önkéntes munkát vállalnak, és eredményeket érnek el. Tehát szerintem ilyen projekteket kell dolgoznunk, csapatmunkát kell jutalmaznunk. Köszönöm, kettő dolgot szeretnék mondani. Először is hazámban mindig is támogattuk, én is támogatom azt, hogy az önkéntességet elfogadják, mint a hivatalos képzés része, vagyis a felsőoktatási tanterv része. Tehát a felsőoktatási tantervekben elfogadják az önkéntes munkát. Tehát informális tevékenységként ezt elfogadják a felsőoktatási tantervben. Az idősek, akik tanítanak még idősebbeket, az is jól működik, és így a fiatalok is kaphatnak plusz krediteket. Az önkéntes tevékenység hivatalos elismerése, mint a tanterv része, ez működik erre tudjuk még jobban buzdítani az országokat. Ahogyan Krisztina is mondta, vannak már eszközeink arra, hogy ezeket a soft készségeket elismerjék. Az új keret rendszer valóban támogatni fogja a tantervekben ezt a közös, közös elismerést, a soft készségek közös elismerését. Kreditként is, kreditpontként is. A felsőoktatásban már működik ilyen tapasztalat, de hát minden egyetem saját maga tudja eldönteni, hogy, hogy ezt akarja-e alkalmazni, vagy sem. De a boronyai rendszerben már láthatunk előre, mozdul, mozdul, előre lépéseket. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne valamit hozzátenni. Thank you. Maybe just... Köszönöm, csak gyorsan egy pár szót támogatjuk ezeket az ötleteket, ezt az eszmecserét, ugyanis fontos, hogy gondolkodjunk arról, hogy a dolgokat hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet haladni a készség menetrenddel. El vagyunk, elkötelezettek vagyunk ebben az irányban, és támogatom a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket arra, hogy figye- kövessék figyelemmel az EU-s szakpolitikákat ebben a témában, hogyha bármilyen felvetésük van, akkor a nyitott párbeszéd jegyében erre nagyon fogékonyak vagyunk. Köszönöm, mondja az elnök, az európai készség menetrendnek számos ö, külön része van, például a készség, garancia, ezeket ö, kövessék figyelemmel, és ha bármilyen megjegyzésük van, akkor erre nagyon szívesen válaszolunk. Visszaadom a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Szerettem volna még egy kérdést feltenni. A hölgy ott, és a hölgy ott, azt mondta, hogy segíthetnek nekünk, de hogyan? Hogyan? És mi, mi hogyan segíthetünk a parlamentnek, a képviselőknek? hogyan tudjuk a parlamentet bevonni a segítségünkkel. Tehát ez egy konkrét kérdés. Az Európai Ifjúsági Fórum képviseletében pár hónappal, pár bizonyos idővel ezelőtt az Európai Ifjúsági Fórummal együtt dolgozik, együtt dolgoznak az EU-s intézmények, köztük a parlament is, tehát közös kötelezettségünk az, hogy meghallgassuk egymást, és hogy mi meghallgassuk az Európai Ifjúsági Fórum képviselőit a döntési folyamatok során. Szerintem érdekes lenne az Európai Ifjúsági Fórummal való együttműködésetek, illetve az, hogy a, a ti ötleteiket megosztáltok, velünk, hogy szóvivői legyetek ezeknek az ötleteknek. Mi magunk, amikor saját kezdeményezésű jelentést írunk, akkor a, a foglalkoztatási szakbizottsággal együtt meghallgatjuk a fiatalokat, például titeket. Ez lehet bármiféle találkozó keretében is. A streamingben egyébként lehet követni, a szüléseinket, úgyhogy interneten is lehet követni, hogy mi zajlik itt, és az hozzá lehet szólni. Más? Nagyon érdekes volt ez a részletem, hogy valamit szeretnétek mondani. Bika szeretne valamit mondani, akkor odaadom a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Egészen röviden szeretném kihangsúlyozni, hogyha az informális és a formális tanulásról van szó, akkor szerintem nem kellene olyan éles határokat húzni. Hiszen eh, igazából a nem formális tanulás része az is, hogy az emberekkel beszélünk. Az iskolában, az iskolán kívül, és a, ezek a soft ismeretek nagyon jó részét képezhetik az ismeretek tárházának. Tehát nagyon fontos például ez az ifjúsági passzus, útlevél. Tehát nagyon jó eszköz, és nagyon jó, hogy az embereket összehozzuk, és akkor bemutatjuk ezt, hogyha mondjuk elmegyünk egy munkáltatóhoz, hát nem biztos, hogy nagyon tetszik neki, de hogyha megvan a lehetőségünk, hogy ez erre odahassunk, akkor tegyünk. Ci concentreremo. <laughs> Promessa pubblica. Ez egy, megígérhetem, mindannyian hallották, ez egy közös ígéret. Igen, jó volt ez a lecke, amelyet kaptunk itt a fiataloktól. kövessenek minket figyelemmel, nagyon jó volt, hogy meghallgathattuk ezeket a javaslatokat, a válaszokat, a kérdéseket. Nagyon tetszett, hogy azt mondtátok, hogy nem csak a jövő vagytok, hanem már a jelen és Európa jelenje nagyon számítunk rátok, ugyanis Európának szüksége van minőségi ugrásra, kulturális szinten, és ezen a szinten is, hogy mindannyian összetartozzunk, hogy egyek legyünk. Egy ilyen Európára van szükségünk, amely a szolidaritás, az inklúzió, a befogadás alapértékeit hirdeti, és amely megkülönbözteti, olaszul kettő szót használunk erre, a képzés és az oktatás. Az egyik arról szól, hogy tanítunk, a másik pedig az, hogy konkrét ismereteket adunk át tehát az oktatásnak az át, nagyobb értelemben, bővebb értelemben igen fontos szerepe van. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon sok szerencsét kívánok, folytassátok ezzel a lelkesedéssel. Köszönöm. Mi pedig folytatjuk a napirend következő pontjával, csak előbb elköszönök a fiataloktól. Allora. Bene. Kollégi, Kollégák, folytassuk. Most az én jelentés tervezetem következik. Várjuk meg, amíg a fiatalok kimennek. Kérem, hogy egy picit gyorsabban haladjanak. Sorry, we have to continue our works, please. Uh,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 Folytatjuk a következő napirendi pontunkkal, az én jelentés tervezetemmel, végrehajtási jelentés a Kreatív Európáról, ez a napirendi pontunk címe. Sorry, just a moment. Vorrei subito dire che... Eh... Szeretném rögtön az elején leszögezni, 6 percben bemutatnám ezt a jelentéstervezetet, majd pedig az önök reakcióira vagyok kíváncsi. Köszönöm először is az árnyék előadóknak a közös munkát. Köszönöm ezt a mély, elmélyült munkát, köszönöm az árnyék előadók javaslatait, ötlete is. Mint ahogyan ezt tudják, a Kreatív Európa 2000 14. január 1-e óta működik. A jelentésnek az a célja, ez a most készülő jelentésnek az a célja, hogy a parlament végrehajtási jelentést készítsen a Kreatív Európáról. A bizottságok elnökei szeretnék ezt a félidős értékelést, amely jövőre esedékes, ennek ebbe belevonni a Kreatív Európa kérdését. Nem csak tanulmányokat olvastam, köszönöm a, az Európai Parlament Kutatási Szolgálatának a tanulmányait. Tehát nem csak tanulmányokat olvastam, hanem különböző találkozókra került sor, az Európai Ifjúsági Fórum, um, MON például, illetve egyéb programokon találkoztam, például az Oktatási és Kulturális Főigazgatósággal, és a kommunikációs főigazgatósággal, és így született meg ez a jelentés tervezet. Rendkívül fontos elmondanom, hogy olvasták már a jelentés tervezetet, hogyha bármilyen kérdés, felvetés van, akkor ezt nagyon szívesen veszem. De most az a fontos, hogy együtt értékeljük a szöveget. Tudják, hogy a Kreatív Európa összevonta a régen külön működő programokat, Erasmus, Erasmus Mundus, Kultúra program, kettő program, ba vonta össze ez a program, ezeket a külön alprogramokat. Vannak a két programra vonatkozó költségvetési kritériumok nyilvánvalóan. Szerintem fontos, hogy egy programon belül egy programra vonatkozzon ez a keretrendszer, majd pedig a kulturális, a kreatív, audiovizuális szektort külön vizsgáljuk, így ugyanis kritikus tömeg jelenik meg, és már láthatóvá tudjuk tenni ezeket a kérdéseket kulturális szinten is, illetve a teljes ágazat szintjén. Így tudunk értéket adni az előállítás, a kulturális nyelvi sokszínűséggel kapcsolatos anyagok készítésének, és az innovációnak is. Tudják, hogy a zöld könyvben vizsgált ágazatokat. Együtt vizsgáljuk, és itt körülbelül 7 millió munkahelyről beszélünk, 1 millió vállalkozás működik ebben az ágazatban, és a fiatalok számára ezek a vállalatok vonzók lehetnek. Az együttműködés, az ágazatokon átnyúló együttműködés igen fontos ezen a területen. A Juncker mm, érában kettő főigazgatóság van, egyrészt a kulturális és oktatási főigazgatóság, másrészt a Connect főigazgatóság, még több integrációra, operatív integrációra lenne szükség, tehát a munkát jobban közösen kellene végezni, és egységre lenne szükség. Tudjuk, hogy a média egy kicsit iparibb terület, az audiovizuális szakterület is, és a közös digitális piacba is ez bele tartozik, míg a kultúra a különböző ágazatokban jelenik meg, non-profit ágazatokban is, mert a Kreatív Európának pont ez a nagy témája. Lássuk, hogy milyen projektek is tartoznak a Kreatív Európába, hogyan is változtak ezek az évek során 13 ezer kérelemet nyújtottak be az audiovizuális szektor képviselői, ők 10 ágazatból érkeznek, ebben vannak újdonság, ezekben vannak újdonságok is. A legtöbb azonban már ismert ágazata, az érdekelt felek már ismerik ezeket a az ágazatokat, mi már 25 éve. A kulturális programhoz pedig 2000 kérelem érkezett. Rögtön láthatjuk, hogy a meglévő források nem tették lehetővé az összes program jóváhagyását. Vannak olyan programok, amelyek például a kultúra területén nagyon hasznosak voltak Európa számára a kulturális nyelvi sokszínűség kiemelése szempontjából, ugyanis ugye a munkahely teremtés is ki, teremtése is kitérhetünk. Összességében a befogadott javaslatok 32%-át valósították meg. A kultúra esetében ez csupán 15-18 százalékos sikerráta, ami frusztrációhoz vezet, amikor megkérdezik tőlünk, majd 2017-ben, 2017-ben, hogy hogyan lehetne a kreatív Európának még több forrás nyújtani, akkor azt mondjuk, hogy ö, több támogatásra lenne szükség, százszázalékos támogatásra az összes teljes költségvetés 1,46 millió euró, ami 0,14%-át jelenti a éves pénzügyi keretnek. A költségvetés 2017-re növekedni fog, el fogja érni a 202 milliót, de tudjuk, hogy a bizottság mindenhol költségvetési megszorításokat eszközöl, de a mi bizottságunk és a KON bizottságnak sikerült itt növekedést elérnie. Meghallgattunk különböző szervezeteket, és először is az a kérdés merült fel, hogy a kulturális művészeti komponense kevés pénzt fordítanak, ezzel szemben a, mm, a menedzsmentre sokkal többet. Hogyha a médiát nézzük, akkor a média területén a mozi, illetve az audiovizuális szektor látható, ugyanis vannak filmek, vannak közös filmek, láthatjuk ezeket a filmeket, vannak szerzői filmek. A kulturális területen viszont azonban még több együttműködésre lenne szükség. Ott vannak ezek a kulturális platformok, amelyek online elérhetőek, és ezeket az európai audiovizuális termékeket megtekinthetjük az interneten a nemzetközi piacokon nem vagyunk eléggé jelen. Az új plusz alap pont ezt a nemzetközi jelenlétet támogatja. Maguk a tagállamok is kritikusak azzal kapcsolatban, hogy az országok között van-e mm, egyenlő feltétel, egyenlő feltételekkel indulnak-e az országok a verseny területén, a kulturális erőt hogyan tudják felhasználni a saját programjaikban. Együtt dolgozunk ágazatokon ágazatokon túl li együttműködésről van itt szó, a mobilitást is támogatják ezek a, ezek a kulturális programok. A kicsi projektek és a nagyobb projektek is tudnak együtt működni és együtt létezni, de hát vannak strukturális és irányítási problémák is. Szerintem a prioritás az lenne, hogy az ágazat kapacitását a prioritási területeken megerősítsük. Először is transnacionálissá kell tennünk az együttműködést, másodszorban pedig a mobilitást kell támogatnunk. A projekteknek a kulturális erejét nem mindig megfelelőképpen támogatjuk. Nem elég több ambíciót látni. Nem elég látni ezeket az ágazatokat, a kulturális kreatív ágazatokat, hanem megfelelő eszközöket kell, minőségi eszközöket kell az ágazat kezébe adni. Nagyon gyorsan tudják, hogy a négy lépés a következők. Mű, együttműködés, hálózat, platformok és fordítások, irodalmi fordítások. Ami a transnacionális projekteket illeti, itt kicsi és nagy projektekről is beszélhetünk. Évente 35 millió megy el ezekre a programokra. Csodás programokat hozunk létre ezen programok keretében. Én azt javasolnám, hogy ezeket a programokat vegyük három részre, innováció, mobilitás és koprodukció, vagyis nézzük meg, hogy hogyan lehet mm, különböző ágazatokon belül növelni a mobilitást. A, most novemberben indul az utolsó program része. Szerintem ezek a hálózatok valódi kulturális infrastruktúrák, amelyek segítik Európát, az európai dimenzió meglétét a különböző ágazatokban, támogatja a csoportosulásokat, a kulturális csoportokat, és figyelnünk kell arra is, hogy minden kulturális ágazat megszólalhasson. Ami a platformokat illeti, még csak 80, a projektek 11%-a van fent ezeken a platformokon, amelyek igencsak ígéretesek. A második, egyben utolsó része indul ennek a projektnek, ami az irodalmi művek fordítását illeti, kiadókkal, beszélgettem, és arra jöttünk rá, hogy itt új újításokra van szükség. Azért, mert a sikeres projektek 24%-a mondhatnánk, hogy itt a projekteknek csak a negyedi, egy negyede, vagyis kb. 24%-a működik. Itt több éves fordítási csomagokról van szó, itt el kellene mélyülnünk egy kicsit, el kellene látnunk, meg kellene látnunk, hogy miért csak ritkább nyelvekre fordítunk. Szerintem az európai irodalmi díjat kettő részre lehetne osztani, és így lehetne elő mozdulás, előrelépést elérni nem csak, mm, ja, nem csak fordításokra van szükség, nem csak a könyvek ismeretére, hanem valódi mobilitásra is ezen a területen, és a népszerűsítése, a vállalkozási szellem népszerűsítére, népszerűsítésére ezen a területen. Fontos programok ezek, az európai díjak, az európai kulturális fővárosa, díj is ide tartozik. Egy dolgot mindenképpen tudnunk kell, az Európai Kulturális Évvel kapcsolatosan, de hát szerintem majd erről beszélünk. Jó lenne, hogyha lenne egy tanulmány, amely a legígéretesebb stratégiákat vizsgálja, és annak nép, azoknak népszerűsítést biztosít, azokat népszerűsíti. 2017-ben kettő új prioritásunk lesz. Egyrészt a menekültek, 1,4 millió. Ez még nem elég, igen, csak frusztrá- frusztrációra ad okot. Az együttműködés a másik prioritásunk. De hát mindez felhígul, egyfajta monstrum jön létre, amelyben aztán a projekteket nem tudjuk kielégíteni, megvalósítani. 2018-ra pedig még nincs költségvetésünk, reméljük, hogy majd ide is kapunk forrásokat, ami felmerül kérdésként, így az irányítással kapcsolatosan. Egyrészt ezek a deszkek nem érzik úgy, hogy bevonják őket a programok végrehajtásába nem együtt hozzuk létre a projekteket, így érzik ezek a kulturális deszkek. Úgy érzik, hogy nincs állandó párbeszéd. Átlátható a rendszer, viszont nincs elég párbeszéd, úgyhogy erre szükség lenne nincs külön standard, ami az együttműködéseket szabályozná. A kicsi piaci szereplőkre pedig nagy nyomás, nagy teher nehezedik. Olyan témáról van itt szó, már máskor is elmondtam, hogy az érvényesítés, az értékelés mennyire fontos, az értékelési szintek, az értékelési előírások nem sztendernek, mindenhol más és más értékelés szerint zajlik, más értékelési szempontok szerint zajlik az értékelés. A távolról történő értékelés pedig még nem elég kifejlett. Ami a kulturális, kreatív ágazatot illeti, például a design, a szobrászat nem kap elég figyelmet. Ami még itt a kritikát illeti, nincs a szektorok, ágazatok között párbeszéd. Tudjuk, hogy van európai kulturális keretrendszer, de a programokat, a programok közötti kommunikáció nem jó, nem teljes, ez remé- erre még szerintem erőfeszítést kellene fordítanunk. El tudnánk képzelni három új vonalat, az egyik a szociális inklúzió lenne a menekültek, másrészt pedig Creative Europe Mundus, nem vagyunk megelégedve a harmadik országgal aláírt bilaterális együttműködésekkel. Nagy a, az észak-kelet közötti együttműködés, dél felé nem igazán nyitunk, a mediterrán térség felé nem nyitunk, ez nem elfogadható. Harmadik pedig a szektor, az innovatív ö, szektorokon átnyúló együttműködés. Választ kell ugyanis adnunk a konvergenciákra, együtt kell projekteket létrehoznunk. Többet nem is mondanék, a javaslatomban, jelentés tervezetemben mindent megtalálnak részletesen. A hitel garancia eszközzel kapcsolatban szeptember 30-án megnyílt a lehetőség, a, a pályázati lehetőség. 120 millió euró nyílt meg hitel lehetőségként. A mi bizottságunk már többször kérte, hogy, le, hogy legyen a DigiConnect kicsit bőkezűbb, nagy lelkűbb, és gondoljon arra, hogy hogyan lehetne az FC-vel összefogni, összevonni ezeket a forrásokat, hogyan lehet ezekből az eszközökből olyan eszközt létrehozni, amely nem csak a kis és középvállalkozások, hanem mindenki számára elérhetőek. Olyan eszközről van itt szó, amelyet persze majd leginkább a KKV-k fognak használni. Picit hosszan beszéltem, köszönöm. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkáját. A jelentés Persze a szószám miatt, a terjedelmi limit miatt nem tud mindenkire kitérni, de hát majd várom az önök javaslatait is. Meg is adnám a szót Venta kollégának, majd Diakonunak és Trüppel kollégának. Köszönöm szépen. Elnök asszony, mindenek előtt gratulálok a kiváló jelentéshez. Egyetértek azzal a vizsgálattal, amelyet kaptunk az előadótól, tehát tényleg szükséges a koherencia a programok megvalósításánál. Erre is emlékeztetett. És a végrehajtó ügynökségek is jobban bevonásra kell, hogy kerüljenek. De olyan programokat kell támogatnunk, amelyek az innovációt, a kulturális sokrétűséget és a versenyképességet szorgalmazzák. Nagyon fontos, hogy a kulturális szinergia meglegyen ezekkel a programokkal, mint a Horizon 2020 vagy az Erasmus+. Aztán van egy alprogram, amely a média nevet viseli, és egyetértek az előadóval abban, hogy szükségünk van arra, hogy mindenki egyenlő feltételekkel szerepelhessen. Arról van szó, tehát természetesen a, ahogy mondta, Nagyon fontos, hogy egy munkacsoportot is létrehozunk. Tehát a jelentés 11. pontjára utalok most. Itt arról van szó, hogy az egész nagyon átlátható legyen, hogy több projektet is bevonhassunk a Kreatív Európa nagy projektbe. Nagyon lényeges az, hogy a média alprogram is megfelelő módon koncentráljon a filmipar digitalizációjára, hogy a film örökségünk digitalizációja kerüljön, és itt természetesen a felsőoktatási intézmények is partnereink. a képzés, a filmi képzés, tehát a filmművészeti képzés is nagyon fontos, be kell vonni ebbe természetesen a filmek készítőit, rendezőket. És a Media Mundus programra emlékeztetek, 2016-ig van bank garancia a kreatív szektor támogatására. És arról van szó, hogy ezt a programot nagyon hatékonyan alkalmazzuk. 2 millió eurós felső határunk van az ilyen projektek számára, és felmerül a kérdés, hogy a audiovizuális és a mozi programokat is bevonhatjuk-e ide. A előadó javaslatát üdvözlöm, abban a tekintetben, hogy most tényleg arról van szó, hogy 2017-ben elkezdjük az előkészületi munkákat, hogy az Európai Kulturális Örökség évét megfelelő módon megünnepeljük. És végezetül pedig el szeretném mondani, hogy a zene szektorra is figyelnünk kell, hogy a kreatív Európa tekintetében a zene is saját szerepet kapjon és örülök a további együttműködést. Grazie, Cotton Kiosul, a collaborazione. Köszönöm, köszönöm. Diákonú kolléga. Mulțumesc. Materialul uh, este extrem de Ez a dokumentum valóban nagyon tartalmas, hatalmas a téma is ugyanakkor. Éppen ezért a jó magam részéről kettőfajta módosításokat terjesztenék elő. Egyesek ugye arra törekednek, hogy korrigáljanak dolgokat, mások pedig arra törekednek, törekednek, hogy kiegészítsék az alapszöveget. Éppen ezért a magam részéről azt mondanám, hogy abba a kategóriába tartozom alapvetően, amelyek amelyik ki egészíteni kívánják, és még pontosabbá kívánják tenni a szövegjavaslatot. Tehát pozitív hozzáállású, konstruktív hozzáállású módosításokról van szó. Egészében azt mondhatom, hogy ez egy rendkívül fontos jelentés, szinte minden témát lefed, éppen ezért egy köszönetet mondanék hangsúlyosan és nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk e témában. Köszönöm, nagyon érde- várom majd ezeket a javaslatokat, szívesen fogadom őket. Helga Truppel. Yes, uh, thank you, Sylvia. Köszönöm, Szilvia. Általánosságban ami ennek az egész programnak a filozófiáját illeti. Tudjuk, hogy már számos vitára került sor azzal kapcsolatban, hogy a kultúra és a média egy helyre kerüljön el. Én ezt nem kérdőjelezném meg, de azt mindenképpen látnunk kell, hogy persze a, az ágazatokon átívelő trend nem olyan sikeres, mint amilyennek mint amire számítottunk, úgyhogy értékelnünk kell ezt, látnunk kell, hogy működhet-e ez így együtt, vagy inkább szét kellene szednünk a két területet. A garancia eszközre ugyanez vonatkozik, persze már itt már késő, de majd megnéz, megláthatjuk, megnézhetjük, hogy működik-e ez az eszköz még korán van, de majd a következő hónapokban, a következő években láthatjuk, hogy majd milyen hatásai, következményei lesznek ennek az eszköznek. Oka van annak, hogy csak egy DG-nek, csak egy főigazgatóságnak kellene foglalkoznia ezzel a programmal. Persze van ellenérv is, jó, hogyha több ember foglalkozik a bizottságban a kulturális kérdésekkel, persze emögött is van létjogosultság, de hogyha egy helyre tesszük ezeket a területeket, egy valaki felelős ezért, egy főigazgatóság, annak is igencsak van létjogosultsága. Ami Kreatív Európa programok közötti kapcsolatot illeti, mennyire gazdaságilag, mennyire élhetőek ezek a célok, ez volt az egyik fő kérdése a bizottságnak, hogy menjünk el ebbe az irányba, a gazdaságilag életképes programok irányába. Szerintem um, így csak gazdasági sikerrel foglalkozunk, csak egy dologra helyezünk nagy hangsúlyt, és a, a kultúra magától értetődő értéke, a non-profit kultúra értéke nem igazán kerül előtérbe, úgyhogy itt változást kellene elérnünk. Persze nem akarok a bizottság célja ellen szót emelni, egészen egyszerűen kiegyensúlyozottabb hozzáállásra lenne szükségünk. Számos kulturális program, főleg a kisebb programok arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs elég lehetőség számukra, nem tudnak könnyen jelentkezni támogatási programokra. Nem először beszélünk erről, még mindig változásokra van szükség ezen a területen is ahogyan ez már elhangzott, persze a kisebb kulturális projektek számára lehetővé kellene tenni, hogy egyszerűbben jelentkezzenek a programokra. A fiatal nagyköveteinknek mondanám, hogy az interkulturális párbeszédre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. A Kreatív Európa programjaiban ez még nem jelenik meg, mint egyértelmű célkitűzés, ezen változtatnunk kellene. Inkább erre az interkulturális párbeszédre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. Összességében tehát a hálózatok nagyobb népszerűsítésére lenne szükség. Szerintem a Kreatív program, Kreatív Európa programjának költségvetését meg kellene emelni, a kultúra tekintetében. Egy pár kritika, kritikám is lenne, pár bírálattal is szeretnék él, élni. Szilvia, a javaslatod, amely szerint a kulturális projektet három részre innováció, mobilitás, kooperáció kellene osztani. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a legjobb módszer. Dolgozni fogunk majd a többi javaslatodon is, javaslatodon is, de összességében még egyszer szeretném kiemelni, hogy a program politikai filozófiája jában nem szabad, hogy a kulturális projektek, a kisebb kulturális projektek elvesztenek. Köszönöm. Köszönöm. Lüer kolléga. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Dzsambacki kollégám volt az LCR e részéről az árnyék előadó. Nem lehet itt, elnézést kér, és engem bízott meg, hogy közvetítsem a megjegyzéseit. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. A Kreatív Európa egy viszonylag sikeres program, ahogy Dzsambacki kolléga is elmondta, és ezzel minden tekintetben egyetérthetünk. De az ECR az összes elhangzott javaslattal egyetért, és az biztos, hogy nagyon kevés forrás van erre a célra. Tehát szerintem vagy harmadik országok félé kellene nyitnunk, vagy több prioritást kellene bevennünk, mint például a migrációs nyomás, ami pillanatnyilag nem prioritás. Tehát az Európai Unió olyan kihívásokkal szembesül, amelyek még nem voltak. És igazából a több pénz nem jelent nagyobb hatékonyságot, és olyan prioritásokat kellene kialakítanunk, ahol reális javulást érhetünk el. Dzsambacki úr kételkedő abban, hogy a programok menedzselése megfelelően zajlik. Tehát eh, a döntéshozattal nagyon bonyolult számos esetben, és eh, nem feltétlenül összehangolt. Ez pedig mind a hatékonyságot eh, akadályozza. Tehát nagyon fontos, hogy a Kreatív Európa megérjen. Szerintem még nem eléggé érett ahhoz, hogy betöltse az a feladatot, amely a polgárok és a gazdaság érdekeit. E, Zdrojewski. Köszönöm. Zdrojewski. Szeretnék. Szeretnék megköszönni. Zajmujem is Hogy, tehát ez egy nagyon lényeges program, amelyel foglalkozik a jelentésben, és nagyon fontos az is, hogy az alap dologra jobban koncentrálni, Tehát pozitív és negatív dolgokról is szólnék. Tehát először is nagyon fontos az, hogy eh, a kultúra jelen legyen. Tehát, hogy az emberek tudatában jelen legyen a kultúra. Ezt nagyon nehéz most összefoglalni. Az Eurostat ezt a tudást megjeleníti, de nagyon keveset tudunk erről. A tudás a mai fiatalok számára hozzáférhető, de nagyon-nagyon rossz a minőség ennek. Hiszen nagyon gyakran rossz neveket kapnak, nagyon leegyszerűsítve kapják az ismereteket. Hát valahogy ellaposodott az európai kultúra ismerete. Egyre szegényesebb. Erre pedig mindenképpen ügyelnünk kell. Mindenképpen ügyelnünk kell, hogy a kulturális tudat tár, tudástár megmaradjon. A bürokrácia leépítését tekintve, tehát kevesebb bürokrácia kell, kevesebb hivatali teher, meg kell könnyíteni a fiataloknak a kultúrához, a tudáshoz való hozzáférést, hiszen rengeteg papírmunka van. És jó lenne, hogyha egyszerűsödnének az eljárások. A harmadik elem, én azt szorgalmaznám, hogy kevesebbet tegyünk, de jobban. Nagyon, nagyon támogatom azt, hogy Európában a kis projektekért érzett felelősségünket érezzük. Tehát az egész kis projektekre gondolok. A kulturális felelősség nem csak társadalompolitikai felelősség. Tehát megvannak az európai kulturális fővárosok. Itt van a Lux Filmfesztivál. És ez eh, nagyon jól védhető is. De hogyha azt szeretnénk, hogy a kis projekteket kiértékeljük, hogy eh, ezeket eh, figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük. Saját tapasztalataim alapján azt mondom, hogy nagyon nehéz munka. De kevesebbe kerül, kevesebb ráfordítás van, és több eredménnyel jár. Akkor nézzük az Európai Kulturális Főváros témáját. Szinte az összes projektet ismerem az elmúlt tíz évből. Az Európa, Európa Kulturális Fővárosa projekt általában sikertelen. De a projekt fennmarad, igazából nem beszél róla senki, tehát a projekt úgy önmagában nagyon jó. De nagyon sok olyan forrás van benne, amelyeket a városok szabadidős beruházásokra fordítanak, vagy más területek. A projekt megvalósíthatóságának, a végrehajtásának átláthatóságát kell példaként szerintem említenünk, de elég gyakran, mint említettem, nem sikeres Európa kulturális fővárosa. És hogyha most európai kulturális térségként szeretnénk önmagunkat definiálni, akkor igazából kevesebb projekt kell több sikerrel. Eh, νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι σε ένα πολύ δύσκολο θέμα που αναλάβατε να κάνετε την ΕΚ. Szépen, nagyon bonyolult téma ez. Tehát a jelentés szerintem nagyon jó, nagyon sok témával foglalkozik. Ezekről sokat fogunk majd beszélni, de nem szeretném most megismételni azt, amit a kollégái mondtak. Igazából csak kihangsúlyoznám azt, hogy kételkedem a kultúra és a média közötti összekötésben. Többen is hangsúlyozták ezt, többen is hangsúlyozták itt az úgynevezett üzleti kritériumokat, és attól tartok, hogy ez a program ugyanúgy, mint az Erasmus Plus, vagy hasonló EU-s programok jó szándékkal indultak, de utána valahol elsüllyedtek a bürokráciában. Úgy gondolom, hogy talán ezen a ponton fel lehetne áldoznunk néhány egyéb tevékenységet, és egyszerűsítenünk kellene ezeket a programokat. Valahogy több anyagot, szubstanciát kellene belevinni, valahogy gyakorlatilasabbá kellene tennünk ezeket. Meglepett ez a 15 százalék, amelyet említett a kulturális program esetében. Több? Nagyon sok művész az én országomban, de más országokban is, akikkel találkozom, csalódottak. És Igazából ez az egyetlen lehetőségük, hogy az Európai Uniótól pénzt kapjanak. Óriási a verseny, óriási a bürokrácia, tehát igazából visszavonulnak, és a magányt választják. Esetleg ezzel is foglalkoznunk kellene. Esetleg többet kellene ezzel foglalkoznunk. Nagyon jó, hogy figyeltek erre. És meg kell néznünk, hogy hogyan, hogyan tudjuk ezt valahogy megváltoztatni. És most van egy utolsó megjegyzésem, de ezt már korábban is hangsúlyoztam, és mások is. Nem hiszem, hogy Európának nagyon sok dologhoz kellene most ragaszkodni ebben a nehéz időben. Foglalkoznunk kell a kultúrával. A kultúra sokat kap, sokat foglalkozunk vele. És a kultúrával foglalkozók valahogy nincsenek a fókuszunkban. Tudják, hogy Európában az igazi kockázat a kulturális deficit. Ezt szeretném a módosítóimban is majd bemutatni. Grazie, Giorgio. E- Köszönöm, Giorgio. Sodrova asszony. Köszönöm, elnök asszony, röviden szeretnék csak felszorolni. Köszönjük a jelentés tervezetét. Persze nagyon nehéz volt ilyen összetetten vizsgálni a kérdést, és számos javaslatot bemutatni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a helyzetet javítani. Én Strajewski úr kép véleményét támogatom. Európa kulturális fővárosa, ez egy olyan téma volt, olyan téma, amelyet talán értékelnünk kellene, látnunk kellene, hogy ezeket a kulturális projekteket hogyan lehet jobban végrehajtani, hogyan lehet maximálisan kihasználni ezeket a programokat. Szeretném támogatni tehát a kollégámat, amikor is azt mondja, hogy a magas minőségi projektekre kell nagyobb támogat, ezeknek kell nagyobb támogatást nyújtanunk. Az Európai Kulturális Főváros egy nem nagyon jól ismert program, sokan nem tudják, hogy mi is ez pontosan. Dank. Nagyon szépen köszönöm. Nem akartam már semmit sem mondani, de az európai kulturális fővárosról szóló megjegyzések azért mégiscsak provokáltak, hogy jelentkezzem, hiszen nyíltan bevallom, hogy annyira rossz az európai kulturális főváros projekt, én ezt nem osztom. Nagyon sok pozitív példa van, hogy a kulturális fővárosok hogyan bánnak a projekttel, és szerintem a kulturális főváros projekt számos térségben tartósan kihatott a környezetre. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kulturális fővárosok esetében rossz munkát végeztek volna az érintettek. Nem, ellenkezőleg. Tudjuk, hogy a kulturális fővárosokat kiértékelik. Kiértékelik, hogy mit csinálnak. Nem olyan rég egy nagy jelentés is megszavaztunk itt a parlamentben, és súlyt fektettünk arra, hogy a kulturális fővárosok ne csak pillanat felvételként jelenjenek meg. Egy bizonyos esemény révén, egy bizonyos év révén. Tehát nagyon fontos az, hogy megnézzük a fenntarthatóságukat, hogy mi történik a kulturális fővárosokban, hogy a lakosság mit kap a kulturális fővárostól. Tehát itt már a múltban is láthattunk pozitív példákat. Tehát a Kreatív Európa programban mondjuk nem kell a kulturális fővárosokat a középpontba tenni, hiszen igazából ez csak egy kis része az európai kultúrának. De a fő munka a kulturális fővárosok tekintetében a városok feladata. Tehát a városok szervezik meg a forrásokat, és amit mi a Kreatív Európa programmal hozzájárulunk, az szerintem évi egy millió, és ez pedig semmi. Hát 1 millióval nem lehet egy kulturális főváros kiadásait megfelelően finanszírozni. Tehát sokkal többre van szükség, és a régiók, a városok fizetik ki a számlát. Tehát szerintem ne összpontosítsunk túlságosan a kulturális fővárosokra a jelentésben. Hát szerintem itt az utolsó nagyon aktuális, tehát szerintem ne a kulturális városokra figyeljünk elsősorban, hanem másokra. De igazából nem osztom azt a nézetet, hogy rossz ez a projekt, hiszen nagyon sok jó példát is idézhetünk az elmúlt évekből. Scusate, non solo Elnézést, csak azt szeretnék mondani, nem akarom itt most ezt a párbeszédet megnyitni, csak emlékeztetném önöket, hogy a hogy ez nem a Kreatív Európa a jogi keret, a Kreatív Európa csak a költségvetés nyújtja, csak hogy mindenki tisztán értse. Tehát ez a javaslat, ez jelentés nem kap tehát a Kreatív Európának a jogi kérdésére nem vonatkozik, ez egy külön téma. Az utolsó felszorolóknak szeretném még megadni a szót, és utána még majd folytatjuk. Csak azért szólalok fel, mert úgy tűnik, hogy a mostani vita megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy a mi bizottságunk erre a keretre még nagyobb hangsúlyt fektessen, és még jobban odafigyeljen rá. A bizottság jövő éves értékelésétől függetlenül szerintem meggyőződ, meg vagyunk győződve arról, hogy csak ezekkel az értékelésekkel lehet um, valódi párbeszédet létrehozni a bizottsággal. A befektetés 0,14%-a megy ezekre a befektetésekre az összes költségvet, teljes költségvetésből. Ez kevés, főleg hogy, főleg, hogyha azt látjuk, hogy a mi kulturális szakbizottságunk jobban szeretné bevonni az állampolgárokat az um, európai kérdésekbe, hogy ne csak országos szinten tudjunk ezekről gondolkodni. Itt mindenki azon dolgozik, hogy a kevés forrást a lehető legjobban használjuk fel de hát nem kérhetünk többet, hogyha nem kapunk hozzá több forrást. Strojevski kollégája szó, utána pedig a bizottság reakcióit fogjuk meghallgatni. Köszönöm, szeretném elmondani, hogy sem én, sem Sodrova kollégám nem mondta azt, hogy az Európai Kulturális Főváros program egy bukás lenne. Egészen egyszerűen csak nem a legsikeresebb példa. Főleg, hogy ha látjuk, hogy 50 millió eurót költenek évente a résztvevő városok, és mi ehhez csak 1 milliót adunk. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan lehet a legjobb projekteket a legjobban támogatni, és hogyan lehet az esetleges bukásokkal kapcsolatosan bírálatokat megfogalmazni. Köszönöm, mondja az elnök, most a bizottsági a szó, gondolom szeretnének ők is hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm az együttműködést, természetesen köszönöm ezt az állandó párbeszédet. Köszönöm, köszönöm, nagyon köszönöm hálásak vagyunk, amiért ez a szakbizottság ennyire érdeklődik a Kreatív Európa programjának végrehajtása iránt. Köszönjük a javaslatokat, amelyeket a jelentéstervezet tartalmaz, és amelyekről hallhattunk itt az eszmecsere során is. Természetesen egyetértünk azzal, hogy a Kreatív Európa program nem kap elég forrást, mi ennek szemtanúi vagyunk nap mint nap. Amikor értékeljük a projekteket, látjuk, hogy nincs elég forrás. Egyetértünk azzal, hogy ha lehet, akkor növelni kell a finanszírozási forrásokat. Azt is értjük, hogy a szektorokon átnyúló mi voltát meg kellene erősíteni ennek a programnak Tudjuk, hogy nem elég sem minőségileg, sem mennyiségileg az a projekt, azok a projektek, amelyeket finanszírozunk. Ugyanakkor a programok 13%-a szektorokon átível. A Kreatív Európa audiovizuális programjaihoz képest nagyon kevés pénzügyi forrásunk van arra, hogy bármi fontosat tegyünk. Elfogadjuk azt is, hogy a jelentéstevő szeretné több ország felé megnyitni a programot, például Tunézia felé, a mediterrán térség országai felé. Talán még korai előre szaladni, és azon gondolkodni, hogy a programot a második részben, a 7 éves periódus második részében hogyan lehetne megváltoztatni, ugyanis most még, legalábbis ami a kulturális részt illeti, nem nincs még elég bizonyítékunk arra, hogy melyik program hogyan működik. Itt két évnél két éve működnek ezek a projektek, még most látjuk csak az első részeit a projekteknek. Szerintem majd egy jövő év során láthatjuk, hogy melyik program valóban hogy működik. A félidős felülvizsgálat idejére lesz mondjuk egy megfelelő kritikus tömegnyi tudásunk arra, hogy valóban értékeljük ezeket a projekteket. Természetesen a félidős felülvizsgálatot úgy is bemutatjuk majd, kb. egy év múlva mutatni az Európai Parlamentnek. Ami a kulturális alprogramok kritériumait illeti, ez a program jogi alapjának megfelelően történik. Ugyanakkor mindig próbáljuk garantálni azt, és erre tréneljük, erre oktatjuk a szabad, mm, független szakértőinket is, hogy a minőséget vizsgálják, de persze furcsának tűnhet, de ez nem um, előírása a projektnek. Persze a lehető legnagyobb kulturális minőséget kell, hogy mutassa a program, de ez nem formális követelmény. Talán, hogyha lehet, beszélnünk kellene arról a javaslatról is, amely a pénzforrást a COP, az együttműködési projektekben ketté osztaná. Itt 40 millió euróról beszélünk évente. Mi félünk attól, hogyha ezt több része osztjuk, akkor még több merevséget hozunk csak létre a kiválasztási folyamat során, úgyhogy itt, itt majd óvatosan kell ezt vizsgálnunk. Ami a hálózatokat illeti, itt ugyanezt, ugyanezt mondhatnám. Szeretük volna, hogyha a hálózatok maguk is projektorientáltak, de a hálózatokba érkező pénz, pénzt a műveleti kérdésekre köntik, költik, és hogyha valami kijön ebből az egész projektből, az már csak bónusz. A hálózatok nem panaszkodnak ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Jobban meg fogjuk nézni, hogy milyen módszerrel választják ki a független szakértők a projekteket, de minden esetre már most is 20 ezer fővel dolgozunk együtt, a projekteket mindig olyan embereknek osztjuk ki, akik tudják, ismerik azt a szektort, amelyre az adott projekt vonatkozik. A jelentés tervezetben számos olyan kérdés van, amely a jó irányba mutat, de a végrehajtás kapcsán már problémákba fogunk ütközni, ami az Európai Színházi Díjat illeti, az, hogy az értékelési folyamatot itt Brüsszelben vezényeljük le, itt tartsuk. Ezzel csak azt érjük el, hogy az együttműködési projektekre még kevesebb forrásunk lesz hogy meg kell néznünk, hogy mi az a pénz mennyiség, amelyet valóban ezekre a programokra tudunk költeni. Ami a 2020 utáni projekteket illeti, szeretnénk elkezdeni gondolkodni az Európai Parlamenttel együtt erről a struktúráról, ugyanis, ahogyan önök is látják, a program nem kiegyensúlyozott. A résztvevők, a képviselők rámutattak erre. Rámutattak arra is, hogy talán mélyebb újra gondolásra lenne szükségünk. Ezt a programot át kellene gondolnunk. Keret programra gondoltunk, kreatív projekteket összefogó, programra, amely nem csak az audiovizuális és nem audiovizuális programokat fogná össze, hanem még tovább menne, és ugyanaz, ugyan alá, ugyanaz alá az ernyő alá vonná a médiát tágabb értelemben, talán még a turizmust is, hiszen ez is a, az örökség védelemmel összecsengő terület az Európai Par- szeretnénk, hogyha az Európai Parlament részt venne a ezeknek a kérdéseknek a megvitatásában. Persze erről majd a jelenlegi program félidős felülvizsgálatával párhuzamosan értesíteni fogjuk a parlamentet. A következő év második végében fog erre sor kerülni ami az Európai Kulturális Fővárosát, fővárosáról szóló eszmecserét illeti. Ez nem nagy terhet RÓA programra másfél millió eurót költünk csupán ezekre a programokra. Olyan program ez, amelynek nagy, amely nagy mozgató rugója az európai kulturális életnek. Több millió ember mozdul meg, indul el, és keresi fel a kiválasztott városokban ezeket a kulturális programokat nyújtó helyszíneket. Minden évben minden egyes várost részletesen ér- kiértékelünk, és az ezekről szóló információkat megosztjuk természetesen az Európai Parlamenttel. Köszönöm a bizottságnak, zárásképpen nagyon gyorsan Szeretnék csak annyit mondani, hogy öröm volt az árnyék előadókkal együtt dolgozni. Ezt a munkát folytatjuk. Köszönöm a bizottságnak is az együttműködést. Pár pont van még itt, amit szeretnék kiemelni. Valóban olyan kérdés ez, Bártak úr is kiemelte már, amelyben együtt kell dolgoznunk ezen a Mm, ezen a rendeleten, ezen a jogilag kötelező rendeleten. Tehát a jelentés annak a harmadik része pont erről szól, vagyis arról, hogy jövőre, a jövőben mit lehet tenni, hogyan lehet a jövőben együtt dolgozni az új rendelet égisze alatt. Az én felszólalásaim is inkább a harmadik részt illetik. valóban a minőségre, mint ö, szerkezeti elemre kellene gondolnunk. A parlamentnek ezen javaslatát elfogadhatnánk, tehát itt a minőség, a nagyobb minőség legyen a vezérelv a kulturális, művészi projektekben. Legyen a minőség követelmény. Ez teljesen megfelel a rendeletnek. Lehet, hogy a rendeletben ez csak implicit módon kerül elő, de én szeretném, hogyha valóban a minőség lenne az egyik kritérium, amikor pontozzuk, értékeljük a projekteket. Aggódom, önök is aggódnak, gondolom, amiatt, hogy jó-e a különböző vetületeket egy rendszer alatt tartani, egy keretrendszerben tartani Trupel kolléga, Strojevski, Remetikákis kolléga is kitértek arra, hogy közelebb kellene hozni ezt a Kreatív Európa nevet kettő vetületben is. Először is, ami a szektorokon, ágazatokon átívelő programokat illeti. Ilyen programokra van, programokra van szükség. Például a szociális inklúzió, az interkulturális párbeszéd, ezeket be kellene vonni a, nem csak az egyes programokba, hanem úgy általában a keretrendszerbe. Ami pedig a főigazgatóságok közötti együttműködést illeti, vannak itt munkacsoportok, de szerintem a párbeszéd még nem olyan, mint amilyen lehetne. Szerintem nem elegek a források. A Connect főigazgatója is beszélt arról, hogy a Juncker tervben ebből az eszközből elkerültek, elkerültek források, és más olyan területekre mennek el a pénzek, amelyeket nem igazán használnak itt Európában, kulturális szinten. Itt ami a kis kulturális programokat illeti, egy kettő kérdés is felmerült, együtt válaszolnék rájuk. Ne kövessünk el hibákat, ne gondoljuk azt, hogy a programok csak a nagyoknak készülnek. Nem, nem, úgyis lehet nagy programokat létrehozni, hogyha kicsik vagyunk. Ennek is lehet európai hozzáadott értéke. Néha azt látjuk, hogy nincs elég lehetőség országos szinten. Lehet, hogy a Kreatív Európából több pénzt kérnek a programok, de erre nincs országos szinten elég megfelelő kapacitás. Egyetértek abban, hogy kis projekteket is támogatni kell, ugyanis ezek akár próba projektek is lehetnek fontos tevékenységekhez. Ami az együttműködést illeti, itt Helga Truppelnek válaszolnék. Ez csak egy tájékoztató jellegű javaslat, semmi ideológiai javaslat nincs a javaslatomban, de jó lenne, még nem kaptam választ a kérdéseimre. Jó lenne megnézni, hogy hogyan lehet jobbá tenni, mondjuk ki, ezt a monstrumot, hogyan lehet a pályázatokon belül úgymond a fajokat elkülöníteni, hogyan lehet külön-külön beszélni a területekről és azokat megtalálni nem tudom, hogy ez már bürokrácia, több bürokráciát eredményeze, vagy pont, hogy nagyobb átláthatóságot. Lehet, hogy csak más terminusokban, de lehet, hogy ugyanarról beszélünk. Ezek olyan kérdések, amelyek a szereplők számára fontosak. Komoly problémáról van itt szó. Ami a harmadik országok felé való nyitást illeti, Nagyobb együttműködésre van szükség. A múltban létezett a Média Mundus, a bizottság kulturális és média programokat nyitott meg, amelyek harmadik országok számára is elérhetőek voltak, nem feltétlenül közel lévő harmadik országra, de harmadik ország számára is nyitott programokat. Mi azt javasoltuk, hogy a, például Ukrajna esetében adjunk nagyobb támogatást, tehát ne csak Ukrajnának, Afrikának is, Tunézia számára is. Tunézia, Marokkó érdeklődtek, de most ezeket a kapcsolatokat lehet, hogy elveszítjük, mert a média mundusz alatt talán picit elbátortalanodtak ezek az országok. Creative Europe mondust kellene talán létrehoznunk, ezzel talán a bilaterális egyezményeket kiegészítve nagyobb előrelépést tudnánk elérni. Egy másik kérdés, ami a hálózatokat, a networköket illeti, Ága Truppel megosztotta velünk a kérdéseit. Én azt gondolom, hogyha nem érünk el ahhoz a formához, amely régen is működött, Mert azt gondolom, hogy hálózatokra van szükség, reprezentatív hálózatokra, amelyek az egész országot, az egész világot ö, beszövik. Hiszen így tudjuk egymást jobban megismerni. Ne gondoljuk azt, hogy csak három évre lehet dolgozni, három évet lehet lefedni egy-egy projektben. Nem lenne jó, hogyha elveszítenénk Európán belül a hálózatban résztvevők egy részét. Elnézést, de tudják, hogy nem ez a jogi alapja ennek a programnak, de azért mégiscsak kitérnék arra, hogy persze különböző fázisokat látunk. Régen az országok, a városok, a és főváros évére sok programot szerveztek, most már több országban, például Olaszországban is, teljes átalakításokat eszközöltek az adott városokban. Ipari, beruházásokat is. Szerintem én ezt kutatásra érdemesnek javasolnám. Nézzük meg, hogy hogyan lehet jobban megismerni ezeket a kulturális programokat, hogyan lehet jobban megtudni, hogy a városok hogyan alakulnak át a kulturális város tejére. A projektek innovatív, kulturális vetületét mindig figyelembe kell venni. Az állásképpen még a mobilitásra szeretnék kitérni. A mobilitás az egyik pillére ezeknek a programoknak. A gazdaságban is fontos ez, magába a jelentésben nem tudtam beletenni helyhiány miatt, hogy mennyire fontos számomra a mobilitás ezekben a projektekben, hiszen a mobilitásra az integrációt is elő tudjuk segíteni. Ami a forrásokat illeti, szerintem tudnunk kellene már, hogy kultúra nélkül Európának nincs jövője. Éppen ezért, hogyha Európa kulturális vetületébe, a szociális kohézióba fektetünk be, akkor azzal növekedést tudunk elérni, hiszen így kreatív módon tudnak megnyilatkozni az emberek, és így azonosságot tudunk mutatni Európa önazonos tud lenni. A globalizáció ezt is jelenti, nem szabad, hogy mindannyian ugyanolyanok legyünk, hanem mutassuk meg, hogy az európai filmművészet, az audiovizuális művészet mennyire más tud lenni, mint más kultúra. Ez a feladatunk, ez nem egy opció, hanem feladat olyan harc ez, amelybe bele kell mennünk, nem halogathatjuk örökké. Az Európai Kulturális Év egy jó lehetőség lehet erre, össze lehetne kötni ezt a programot más programokkal. Nem szeretném hosszúra húzni, de nagyon mm, szívesen meghallgatom a megjegyzéseiket. Az árnyék előadókkal még találkozni fogunk, az önök megjegyzéseit is figyelembe vesszük. A 17-éig november 17-ig három óráig lehet a módosítókat benyújtani, és 2017. januárjában fogunk bizottsági szavazást tartani erről. Maria Tereza Jimenez Bárbátnak átadnám a szót, aki végrehajtási jelentés az Európa a polgárokért programról fog nekünk beszélni. Az olaszokról itt beszéltem az előbb, kicsit hazabeszélek. Az olaszoknak van egy európai projektjük, amelyet majd talán be fognak nekünk mutatni. A KAMF, a kereskedelmi szervezetünk, és részt vesz ebben, ez az egyik legfontosabb európai szolgáltatási szervezet Olaszországban. A főtitkár helyettese, Angela Tonghi a mai napon beindított egy olyan programot, amelyben, amely duális képzést biztosít az országomban, tehát az orsz, a tanulás és a szakmai gyakorlat együtt javasul meg a Konfkommercsó brüsszeli képviseletének köszönhetően. Tudom, hogy Európában is vannak ilyen jellegű kezdeményezések, de nem olyan egyszerű, és nem magától értetődő, hogy Olaszországban egy ilyen szervezet, mint a Commercio felajánlotta, hogy a szakmai gyakorlatot lehessen náluk tartani. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem. Szeretnék köszönetet mondani, és átadni a szót Maria Teresa Jimenez Bárbetnak. Hola, buenos días. Voy a ser muy breve. Üdvözlök mindenkit, nagyon rövid leszek, és hát szó esett a Szilvia szavából és szájából nagy európai projektekről. Én is egy ilyenről fogok beszélni. Semmi újat nem fogok mondani akkor, amikor elmondom, hogy nagyon nehéz helyzetben van az európai projektünk. Arra van szükség, hogy közösen harcoljunk a közös célunkért és céljainkért van egy közös történelmünk, de ezzel szemben azt látjuk, hogy egyfajta szklerózis következik be Európában. Fatalista nézetek uralkodnak, ezeket úgy gondolom, hogy vissza kell vetni. A populista hangok is megszólaltak az Unióban, ezek világosan azt mutatják, hogy ö, ö, most már itt az idő, hogy lépjünk és a fellépésünkben az európai polgára kell koncentrálnunk, mondjuk mi. Hogyan lehetünk egységesebbek, integráltabbak ahhoz, hogy egy célokat elérjük, arra van szükség, hogy közösen lépjünk fel. Mint tudják, az Európai Uniós szerződés megfogalmazza, hogy mit is értünk európai polgári státutum alatt. Az egyik feltétele annak, hogy az erője polgári jogainkat gyakoroljuk, az, hogy jobban ismerjük azokat a jogokat, amelyek megilletik az európai polgárokat. Meggyőződésem az, hogy proaktívabb fellépésre van szükség a kommunikációnkban. Nem szabad, hogy csak a szerződésnek a betűje szerint korlátozzuk a tevékenységünket. Arra van szükség, hogy értelmezzük a, az alapszerződést, és a jó irányba lépjünk. Mert ezáltal tudunk fellépni hatékonyabban a közös céljaink érdekében. Erősíteni kell az együttműködést a civil szervezetek és például a helyi önkormányzatok között. Az európai polgári tudatnak a segítéséhez konkrét fellépési lehetőségeink vannak. Például van a twinning kapcsolatrendszer, tehát a városoknak a kapcsolaté kapcsolata nem csak egy jelszó, hanem ennek megvan a lehetősége, hogy konkrétan, közép és hosszú távon is megvalósítsuk-e szempont szerint a céljainkat. Az európai polgárok egyre inkább átérzik, és át kell, hogy érezzék, hogy az európai projekt az ő projektük. Tudjuk azt, hogy ugyanakkor a Brexit-et is megszavazták, de ez jól mutatja azt is, hogy az európai polgárságnak a fogalma, a tartalma még nagyon törékeny, még nagyon kitett. Hogyan lehet tovább szélesíteni a felépésünket, és nem csak a gazdasági szempontra koncentrálnunk. Nevezessen a folyamat oda, hogy a traumatikus élmények adott esetben oda vezetnek, hogy egyesek ki akarnak lépni az unióból. Az is alapvető fontosságú, hogy megerősítjük a tájékoztatást. Az európai polgárságnak a tartalmát kell, hogy nyilvánvalóvá tegyük. Hogyan vehetnek részt az európai polgárok a különböző európai projektekben ehhez már léteznek eszközök, ezeket kell megerősíteni. Az európai polgárokért ugyanakkor egy olyan program, amely a jelenlegi pénzügyi ciklusban, a 2014-20-as projektben megnyírbálása került. 180 5 millió eurós kerettel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy 13,7%-os csökkentést ment végbe, vagy ment keresztül ez a forrás a korábbi kerethez képest. Persze vessük ezt össze azon egyéb forrásokat, a forrásokkal, amelyekkel rendelkeznek az egyéb programok, nevezetesen a Kreatív Európa 1,47 milliárd, tehát 1 milliárd 47 milliós összeggel, az Erasmus plusz 14 milliárd 700 milliós összeggel, látjuk azt, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük az európai polgári tudatot. Erre mutatnak rá különböző bizottsági tanulmányok. Szó esett az imént a Kreatív Európáról, de hogyha most azt nézzük meg, hogy a sikere annak a programnak, illetve az európai polgárokért programnak, akkor azt észlelhetjük, hogy jóval alacsonyabb a sikeresen pályázóknak a részaránya az európai polgárokért programban. Mindössze 6 százalékos például az európai emlékezett programban. Úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú célok azt kívánják, hogy sokkal aktívabban lépjünk fel. Új mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió, mint olyan, közelebbé kerüljön az európai polgárokhoz türelmetlenül várom azokat a megjegyzéseket, amelyeket nyilván megfogalmaznak, és természetesen ezeket veszem ennél figyelembe, veszek akkor, amikor majd a módosítókon dolgozom. Köszönöm szépen! Okay, I take over the chairing of the meeting because én veszem át a, az elnökséget, ugyanis Szévia kiment. Gió asszony. Jó. Guillaume asszony. Ahogy csak akarják. Nagyon szépen köszönöm, hogy szót kaptam, és gratulálok a nőmnek, Mária Terézlának, hogy felvállalta ezt a témát, és akkor a lelkesedéssel futott neki. Rövid leszek, tartom a szavamat. Globálisan osztom azokat a vélekedéseket, amelyeket megfogalmazott kolléganőnk e programmal kapcsolatosan azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen hozzáadott értéket jelent ez a program, milyen pluszt szolgál az Európai Unió számára. Nagyon lényeges az, hogy a jogalapra kitérjünk egy tekintetben, világos az mindannyiunk számára, hogy az Európai Parlamentnek jelen kell aktívan résznie, rész, lennie a döntési folyamatban, úgy gondolom, ha nem így járunk el, akkor tulajdonképpen hitelét veszíti a program, kiváltképp akkor, amikor ilyen szűk forrásokkal rendelkezik. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt szem előtt kell tartanunk. A centeknek az összege, amely rászállhatik erre a programra, mindenképpen meg kell, hogy jelenjen. A digitális országokban, a szociális hálózatok országokban, illetve országaiban mindenképpen nyilvánvalóban kell, hogy megjelenjen ez a program. De nyilván az is fontos, hogy akár a társadalmi inklúzió, az interkulturális párbeszéd tekintetében mind-mind olyan tételekről van szó, amelyek teljesen támogathatóak, úgy, ahogy az elhangzott az imént, a frakcióm ezt követni fogja mondjam. Viszont kiemelnék néhány egyéb dolgot, ezek kiegészítő jellegűek, nem fognak meglepni senkit. Először is úgy gondolom, hogy egyéb fajta publikumokat is el kell tudnunk érni, új publikumokat, többek között olyan fiatalokat, akik nem eléggé elkötelezettek akkor, amikor szavazni kellene, illetve lehetne az európai választások során. Azt látjuk, hogy túlságosan szűk és korábbi típusú fellépések módján lépnek fel a kampányok során, másra van szükség, nem a szűk körű megbeszélésre akkor, amikor megismerkedjük a fiatalokat, hogy miről is van szó. Más második téma az eljárási rend is, ez nem csak erre a programra vonatkozik, hanem más programokra is. Tehát arra gondolok, hogy túlságosan bürokratikus a fellépés. Javaslatokat kell, hogy ezzel szemben fel megfogalmazzunk. Ha jól értem a dolgokat, akkor most arról van szó, hogy be kell jelentkezni a poltára, egy azonosítót kell szerezni, és csak ha bejártuk ezeket a lépéseket, akkor tudjuk csak az űrlapokat ki tölteni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennél egyszerűbb eljárása lenne szükség. Például arra, hogy olyan eljárási mód működjön, amely rövid idő alatt lefolytatható. Most ja, gondolok tehát itt a jelentkezésre, és persze mindez nem érinti azt, hogy az értékelés hogyan történik, a benyújtott pályázatok felelt. De mindenképpen arra van szükség, hogy egyszerűsítjük a szervezeti megoldásokat, mert végül is oda jutunk, hogy paradoxon az egész helyzet. Túlságosan kevés, kicsi, alacsony a siker lehetőség. Ez egy nagyon pozitív program, kiváló képet alkottat az Európáról, és óriási ö, csalódásokat okoz, mert hogy rengetegen pályáznak, és nagyon kevesen nyernek. Ez így ártalmas. A harmadik nagy témakör, mindenképpen úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy világosan azonosítsuk, hogy mely projekteket kívánunk elsősorban és prioritással támogatni. Most vajon a szellemi műhelyek, a think tank típusú intézmények, vagy más típusú intézmények azok, amelyek a leginkább itten jelen lehetnének, kérdezem. Na most ö, hogyan lehet a nagy hálózatok és a kis hálózatok közötti, kis struktúrák közötti kapcsolatot megoldani, kezelni, és végezetül még kitérnék arra, hogy lényeges, hogy kiemeljük a jelentésünkben az, hogy folyamatosan csökken a tagállami forrás e célokra, és ha előre akarunk lépni, erre mindenképpen szükség van, mindenképpen állok a rendelkezésedre, hogyha gondolod. A kontaktpontokra is még kitérek, aktívabbaknak kellene lennie a fellépésüknek a tagállamokban. Tudom, hogy sok mindent kell még itt tenni, de azt hiszem, hogy ha közösen lépünk fel, akkor ügyesek leszünk a témában. Köszönöm. Köszönöm, Szévi. Jó kollégája szó. Uh, Köszönöm szépen. Az ECR frakció nagyon szkeptikus a program megvalósításának tekintetében, és az Európa polgárokért mozgalommal van egy kis problémánk. Tehát brittek vagyunk, elhagyjuk nem sokára az Európai Uniót, és igazából egy 70 fős frakció nevében elmondhatjuk, hogy a elmúlt időszakokhoz képest most mondjuk az hogy egy ilyen átmeneti év van. De az ECR üdvözli a Európa Polgárokért Program végrehajtásáról szóló jelentést. Látjuk a gyenge az elég, és az erős pontokat, de az ECR-nek van a fenntartásai a programmal kapcsolatban, és nagyon fontos az, hogy meghallgassuk a társadalmat, hogy kritikusan gondolkozunk el az európai projektről. Egyidejűleg pedig itt elítélik az euró, szkepticizmust, a Brexitet, és lehetőségekről is szó van. Tehát, tehát itt a, azon emberek véleménye, akik eh, nem annyira Európa, nem lelkesednek annyira Európáért, tehát őket is meg kell hallgatni. Tehát rendben van, ahol több Európára van szükség, az tükröződjön is vissza a jogalkotásban, ez rendben van. De azok a vélemények is ugyanúgy érvényesek, amelyek euroszkeptikusak. Az ECR nem gondolja úgy, hogy az Európa polgárokért forrásokra tarthatna igényt, úgy, mint az Erasmus Plus. Tehát az Erasmus Plus nagyon sok mindent felölel, amely az Európa polgárokért projektben benne lenne. De végül, de nem utolsó sorban, ez a 6 os szám nem túl sok. Nem tudom, hogy ez a program túl elvont, túl nehéz megvalósítani, vagy túl terhesek a projektek, de ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, és ezeket a szempontokat is meg kell említeni. Tehát itt a végrehajtási jelentést üdvözöljük, és reflektálunk a módosítóinkkal. Eh, Dalla parola ora collega adom a szót Santiago kollégának, neki kellett volna először fel szólalnia. Elnézést, én csak most érkeztem, hallgatjuk nagy figyelemmel. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Ez el, el informe, la predisposición de colaborar con todo. Köszönöm szépen, Elnök asszony, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek és gratulálni az együttműködési készséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy valóban minden részes féle találkozik eh, program keretében. Nagyon lényegesen az, nagyon lényeges az is, hogy a költségvetési forrásait erőteljesen kell megemelni, ez soha, mint máskor nem volt aktuális az Európai Bizottságnak a megközelítése az utóbbi években gondot okoz. Úgy látom, hogy a költségvetési forrásokat is meg kell emelni, és a létszámot is az Európai Bizottságnál, akik ezzel a kérdéssel, illetve programmal foglalkoznak. Látjuk azt, hogy milyen fajta populizmus nyilvánul meg Európa szerte minden oldalon, és valaha sem volt annyira szükséges, mint most, hogy megerősítjük az európai polgárokért való kiállást. Válságban vagyunk, és akkor, amikor válság következik be, természetesen nagyon megnyugtatható lesz, hogy egyesek ugye a családok irányába, a pátria irányában, a haza irányába fordulnak, de ez nem a megoldás. Arra van szükség, hogy ö, egységesen lépjünk fel, több Európára van szükség, nem kevesebb Európára. A kommunikáció, a hozzáférhetőség a programnak az utóbbi években erőteljesen javult, de még többre van szükség. Nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a program számára. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy tudassuk azt, hogy miről is van szó, ismertessük meg a lakosság szélesebb köreiben, hogy ilyen program létezik, többek között azok körében, akiknek szerényebb az életvitele, az életmódja, és ezáltal is tegyük számukra lehetőségé ezt a fajta hozzájárulást az életükhöz, illetve az unióhoz. Aztán ott van a hálózatoknak a kérdése. Úgy gondolom, hogy ez is egy lényeges mozzanata a programnak, illetve ennek a szélesítése. Ezen kívül lenne még végezetül egy fenntartásom, egy személyes fenntartásom, ha úgy tetszik, a támogatósággal kapcsolatosan működési támogatásokra gondolok. Úgy gondolom, hogy a konkrét céllal rendelkező konkrét projekteket kellene inkább támogatni, mint olyan projekteket, amelyeknél tulajdonképpen csak a működési költségetéseket támogatjuk. Ha ezt tesszük, akkor sokkal nehezebb az ellenőrzés is, és ezáltal a fellépésük a pályázóknak sokkal inkább az Európai Bizottság működésétől függ. Úgy gondolom, hogy általában véve olyan programokat szoktunk finanszírozni, amelyek konkrétak, és nem szabad olyanok irányába elmenni, amelyeknek a működési módozata is már eleve gondot okoz. Ezt tudom, hogy azt jelenti, hogy egyes kedvezményezetek több forráshoz jutnának, de ezáltal valóban nagyobb mozgásterük is lenne. A sport területéről tudnék példákat idézni. Egyes esetekben azt láttuk, hogy rossz szokások is kialakultak, mert hogy hozzá szoktak ahhoz, hogy működési költségben részesülnek. Ö, Maltéze. Köszönöm meg a Maltéze. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a vélemény előadójának, ugyanis ez egy jó vélemény, amelyet támogatni fogunk. Nagyon sok dolog már elhangzott, például a parlament szerepéről. Ezeket nem fogom megismételni, inkább a költségvetésre koncentrálnék. Összességében tudjuk, hogy az Európai Unió kulturális programjai kevés finanszírozást kapnak. Ezen sopánkodunk, több pénzt kérünk, aztán azon azt sajnáljuk, hogy nem kapunk mégsem elég pénzt. És végül arra jutunk, hogy mégiscsak jó az, ami van, jobb, mint hogyha nem lenne semmi. Nekem van ezzel kapcsolatosan egy szerény kis tapasztalatom. A kulturális programok, amelyeknek valamilyen paradox hatásuk van, pár évvel ezelőtt az olasz kulturális minisztérium elindított egy programot, kulturális örökség védelmel kapcsolatos programot, amely nagyon kevés finanszírozást kapott, olyannyira, hogy a végén le is zárták a programot. Sok német város jobban tudta, jobban tudta reklámozni az olasz kulturális örökséget, mint maguk az olaszok. Az én ezzel kapcsolatos tevékenységem is olyan kevés pénzt kapott, hogy, hogy nem érte el a kívánt hatást. Minden egyes állampolgára levetítve ez 30 eurocentet jelent nagyon fontos intézmény vagyunk, és fontos témáról beszélünk, interkulturális párbeszéd, stb. Na de hogyha ilyen kevés pénzt kapnak ezek a témák, akkor azzal azt a hatást érjük el, hogy igazából nem is hiszünk ebben a az európai polgárságban. Sok szervezettől kérjük azt, hogy állítsanak össze egy projektet, hogy menjenek szembe a bürokráciával, és 100-ból 97 projektre rácsapják az ajtót. Ez rendkívül frusztrá- ez frusztrációra ad okot, ugyanis alacsony a finanszírozás, hogyan tudnánk akkor spórolni, hogyan tudnánk akár ezt a száz, akárhány milliót is kispórolni. Ott vannak ezek a nagyon motivált szervezetek, amelyek nem kapják meg a megfelelő forrást. Ezen el kell gondolkodnunk valóban. Sodrova asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, amely a jobb kiértékelés szorgalmazza, hogy a programot jobban kiértékeljük. És természetesen a siker hányados negatív motiváció lehet esetleges egyéb jelentkezőnek. Lenne egy kérdésem, és lenne egy javaslatom is. Esetleg ebben a jelentésben támogatnunk kellene közösségi szintű tevékenységeket is, városi szintű, települési szintű tevékenységeket. Igazából ezeket a jelentésben nem említik. Nem tudom, hogy miért. De benyújtok néhány módosítót, melyekkel azt javaslom, hogy az európai testvérvárosok könnyebben tudjanak együttműködni. Tehát vannak nagyon pozitív, nagyon jó tapasztalataink a testvérvárosok hidat építenek a polgárok között, a különféle európai országok polgárai között. És úgy gondolom, hogy ez egy különleges hozzáadott érték az európai polgárság számára. Ez egy hosszú távú feladat is. Hát hosszú távú partnerségekről beszélek, nem csak adhok dolgokról. Tehát támogatom ezt a dolgot. Köszönöm. Grazie. Helga Truppel. Köszönöm, Helga Truppel. Köszönöm szépen, Szilvia, és nagyon jó. Jelentésről van szó, nagyon jól megszerkesztett anyag. Most a szerződésekkel kezdeném, hiszen a szerződésekben le van fektetve, hogy az Európai Unió a polgárok és a nemzetállamok uniója. Éppen ezért úgy gondolom, hogy éppen ezért ennyire értékes ez a program. Hiszen a polgároknak adja meg a lehetőséget, hogy együttműködjenek, hogy közös alapot találjanak. Tehát először is az európai emlékezetre utalnék. Az embereknek legyen meg a lehetősége, hogy együttműködjenek, hogy megtudják, hogy mi az európai történelem, hiszen az európai történelmet a tagállamokban nagyon-nagyon másként látják. Tehát ezen mindenképpen dolgozni kell, meg kell találnunk a közös gondolkodást, és ez egy igazi hozzájárulás lenne az európai gondolkodáshoz, az európai jövőhöz. A második megjegyzésem az a demokratikus részvétel, a testvérvárosokról hallottunk, tehát nyilvánvaló, hogy a testvérvárosokról van szó, hiszen a testvérvárosok egy hálózatot képeznek, a civil társadalmat érik el, és ott tényleg elérjük a polgárokat. Megadjuk a lehetőséget az embereknek, hogy összejöjjenek, együttműködjenek és projekteket fejlesztenek. Úgy gondolom, hogy egy adott pillanatban, amikor az Európai Unió létjogosultságát kétségbe vonják bizonyos emberek, bizonyos politikusok, nagyon fontos ezt a programot kihangsúlyozni. Mi zöldek elkötelezettek vagyunk a program mellett, hiszen megadja lehetőséget a polgároknak, hogy összejöjjenek, hogy polgárként együttműködjenek, hogy elgondolkozzanak az Európai Unió jelenén és jövőjén. Luer úr kivételével, hát ő, ő nagyon habozó állásponton volt, de mi nagyon erősen támogatjuk azt, hogy tényleg több forrás szálljunk a programra, hiszen hogyha többet akarunk tenni a polgárokért, akkor nevetséges ez az összeg, amit itt látunk. Tehát tényleg többre van szükségünk, és az egyik ajánlás egyik ajánlásra azt mondanám, hogy itt a polgári kezdeményezésről van szó, és igazából a Európa Polgárokért Program nagyon alulfinanszírozott. De amíg ennyire alacsony a költségvetés, addig eh, nem tudunk tovább lépni. Jobb lenne, hogyha nagyobb lenne a költségvetésünk, hogy az európai polgári kezdeményezés is beférjen a programba, hiszen vannak politikai okai, hogy ez a két dolog együtt legyen. De igazi haladást kell elérnünk, hogy legyen egy másfajta költségvetésünk, különben az az európai kezdeményezés nem ír célba. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Szeretném megadni a szót a bizottságnak, a bizottság képviselőinek. Koning Georgiades van itt velünk, aki a DG Homot képviseli. Talán szeretne felszólalni. Hallottuk, azt önök is tudják, hogy nem jól működik ez a program, hogyan lehetne jobban javítani, hogyan lehetne több költségvetési forrást hozni. A, tavaly, a szerőző periódushoz képest 14%-kal kevesebbet kaptunk, ugye? Az a kérdés, hogy itt vannak ezek a nem jó források, ezt három sorba lehetne ösztöni. Látjuk, hogy a twinning programokban 18%-os a siker, az első két sorban viszont nincsenek, nem nagyon vannak sikeres projektek, úgyhogy talán át kellene gondolni a program felosztását. Ez az egyik dolog. A másik pedig a jogi alap, hogy a bizottság milyen jogi alapot kíván figyelembe venni. A, bizony, a parlament nem fog még egyszer a 352-es cikk alapján történő jogi alapot elfogadni. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szót. Szeretném megköszönni szívemből ezt a jelentést, hiszen kiváló a jelentés, és kiválóan előkészíti számunkra a jövőt. De először is arra utalok mindenek előtt, hogy eh, a bizottságnak is van egy terve, hogy egy félidős kiértékelést tegyen. Tavaly, bocsánat, jövőre az év első felében szeretnénk ezt eh, majd publikálni, és eh, a soros elnökség elé terjesztjük majd. Tehát ez az első alkalom, hogy egy parlamenti végrehajtási jelentés a Európa Polgárokért program tekintetében megszületett, és kiváló az együttműködés, és nagyon korai időpontban vezetjük be az elképzelést, hogy legyen időnk eszmecserére, legyen időnk együttműködésre, minden ponttal egyetértek, természetesen azzal a kívánsággal is egyetértek, hogy a költségvetés növekedjen. A bizottság, az én főigazgatóságom természetesen támogatja ezt, én nem nem beszélhetek most arról, hogy a Költségvetési Főigazgatóság vagy a Belügyi Főigazgatóság hogy látja, hogy támogatja ezt a kívánságot. Én a részemről igen. Mi is azt kívánjuk, hogy jobbi legyen a programról folyó kommunikáció, a források korlátozottak, és 2014 óta megpróbáljuk ezt a 185 millió eurót olyan projektekre szánni, ahol viszonylag alacsony a bürokratikus ráfordítás, tehát, tehát az Európa programokért kontaktus, kapcsolattartó pontok létrehozása és fontos, kevesebb a költségvetésünk, mint a korábbi programokban. Ennek pedig nehézségek, ezt pedig nehézségek kísérik. Nem kár, hogy a bizottság nincsen most jelen más főigazgatóságok részéről. Természetesen a kommunikáció javítását célozzuk meg, dolgozunk rajta, és amin még dolgozunk, az pedig az eljárások egyszerűsítése hogyha összehasonlítja a régi programokkal ezt 2013-ig, és hogy most hogy néz ki az új, akkor már lát bizonyos egyszerűsítési lépéseket. Azonban ugyanazon formális procedúrák vonatkoznak ránk, mint a nagyobb programok esetében. Tehát legyen egy portál, eléggé, eléggé nehézkes benyújtani egy jelentkezést, egy pályázatot. Technikailag szerintem ez megoldható, tehát ez egy kis program, és nagyon fontos az, hogy legyen egy saját adatbank. Ez egy technikai dolog, de sajnos korlátozottak a lehetőségeink. Dolgozunk rajta, és úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy javítsuk a programot, nincsenek éves pályázataink, egy, egy program van, és jövőre 2017-ben pedig újra gondoljuk a programot jobb megfogalmazással, világosabb utalásokkal, hogy a pályázók hogyan egyszerűsíthetik a dolgaikat, és megpróbálunk segíteni a pályázóknak, hogy a nehézségeket leküzdjék. Talán még a kérdésekre válaszolnék végezetül. Nagyon nehéz a forrásokat itt a különböző intézkedések között megfelelő egyensúlyban elosztani. Nagyon nehéz egyáltalán összehasonlítást tenni, hogy mennyi pénzt adjunk ki például a partnervárosoknak, vagy az európai NGO-knak, tehát itt teljesen más dolgokról van szó a testvérvárosok és az NGO-k esetében, és konkurenciaharc is lehet az intézkedések között. Ez sajnálatos, azonban sajnos ez is a dolog része. Várjuk a félidős kiértékelés eredményét, Tehát nem csinálhatunk valami teljesen újat, hiszen a tanácsi rendeletben is van egy melléklet, és ebben pedig pontosan százalékban le van írva, hogy a költségvetés hány százalékát lehet bizonyos intézkedésekre elkölteni, tehát például város, partnervárosok, civil társadalom projektek, illetve a szervezetek mennyit kaphatnak. Az egyes projektektől függően is más és más lehet ez, tehát nem lehet, nem lehet így kijelenteni, hogy erre 20% arra 30%, de nagyjából tartjuk magunkat ehhez. Nyitottak vagyunk a változások tekintetében. Ami pedig a jogalapot illeti, mi is sajnáljuk, a 352-es, de a program a 352-esen alapul, ezen nem változtathatunk menet közben, de reméljük, hogy lehetséges lesz, és emlékeztetnék erre, hogy a program megszavazásánál tehát megkérdeztük az összes jogi szolgálatot, a tanács, a parlament és a bizottság jogi szolgálatát, és remélem, hogy találunk egy jobb jogalapot az elkövetkezendő program számára, hogy lehetségesé válik, hogy a parlament teljes együttdöntési kompetenciát kapjon, és nem úgy, mint most a 352-es cikk alapján, tehát amely a bizottságnak adja a döntési jogosultságot. Tehát nem tudok most többet mondani, mindenképpen a félidős kiértékelést megvárjuk, egy év múlva jelentést is írunk róla, és 2018-ban pedig lesz egy közleményünk az elkövetkezendő programokról. És most nem marad más, mint hogy köszönetet mondjak. Köszönöm ezt a kimerítő választ. Tudjuk, hogy számos kérésünket már az új programba is bevették, mint a jogi alap. Reméljük, hogy együtt majd ezt az eredményt el fogjuk érni. Öt percünk van már csak, öt percig vannak velünk a tolvácsok, úgyhogy utolsó felszólalunk, és aztán lezárjuk. Nagyon rövid leszek, köszönetet mondanék Szilvinek, úgy gondolom, hogy nagyon helyén volt a hozzászólás, és a jogalappal kapcsolatos hozzászólás is, a parlamentnek a szerepét meg kell erősíteni, ami pedig az Európai Bizottság képviselőt illeti, elmondta, hogy milyen eljárások vannak itt szóban, ezekre utalt Szilvi is máskülönben különböző szervezetekkel üléseztünk, és jelezték ők, hogy pozitívan látják a folyamatokat, jobban, könnyebben hozzáférnek ehhez a programhoz most már, és azt is aláhúzták, hogy ugyanakkor a tagállamokban az eljáró intézmények túlságosan gyengék. Bátorítanak el ezeket az intézményeket, és együtt működést kell serkentenünk jobban a tagállami szinten. Valóban olyan programról van szó, köszönöm szépen a hozzászólást a e témában, amely a szkepticizmus ellen is hivatott fellépni. Talán nem mindenkinek tetszik, mármint az euró szkeptikusok közül, e, mindenkinek ez a program, de jelentősen fontosnak tartjuk ezt a programot, és azt is fontosnak tartanánk, hogy több költségvetési forrással rendelkezzen vannak azok, akik fenntartásokat élnek az unióval kapcsolatosan, őket kell meggyőznünk, talán ezért is fontos, hogy végig gondoljuk, hogy a harmadik körben mi történik akkor, amikor nem érdeklődnek az európai ügyek iránt szó esett több olyan elemről is, amelyet már korábban is megemlítettünk, a működési költségről, gekről például, vajon a működési költségek tekintetében mit csináljunk, azoktól menjünk el inkább a konkrét projektekről, erről szólt Fidesz kollégánk. Ezen kívül Málteze kollégánknak is igaza van, a forráshiány azt hozza magával, hogy egyre többen frusztráltak. Nagyon sok embernek van, sőt egyre többnek gondolata, javaslata, kezdeményezése, de nem kapnak kellő motivációt ilyen eljárási keretekben, Éppen ezért vigyáznunk kell arra, hogy ne történjen az, hogy gyakorlatilag csak egy, egy, egy végtelen kicsi része a jelentkezőknek, tehát 14% alatti pályázók részesülnek támogatásban. Szó esett még az önkormányzatokról is. Valóban én megemlítettem őket akkor, amikor felvezettem a témát, többek között a testvérvárosi kapcsolatokat, Egyesek azt gondolhatják, hogy ez nem egy túlságosan jelentős dolog, pár pedig ezt tagadom, a helyi önkormányzatok, nagyon fontos kulcs szerepet játszanak. Ők a helyi szinten tudnak nagyon konkrétan eljárni és észlelni, hogy milyen gyökeret ver az együttműködés és az Európai Uniós gondolata. Helga Truppel is nagyon érdekes gondolatokat vetett fel. Valóban jelzem Helga Truppel felé, hogy vannak olyan francia ö, szociológusok, illetve kutatók, meg németek is, akik azt mondják, hogy a háború után is, a háborúval szemben most meg kell teremtenünk azt, hogy hogyan lehet az együttérzést kidomborítani. A közös identitásnak a kiemelése, azt hiszem, hogy kulcsfogalom, azt kell kidomborítani, hogy mi az, ami összehoz minket, és nem az, ami elválaszt minket. Ennyit erről, és természetesen az európai polgári kezdeményezés is egy nagyon for, fontos ö, intézményünk, ö, de még nyilván végig kell gondolni, hogy ennek is a kapcsolatot hogyan biztosítjuk, milyen forrásokban pontosan. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, hozzájárulását, és várom a módosítókat, a javaslatokat, és kész vagyok ezeket beépíteni. Köszönöm ezt a konklúziót, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy november 17-ig lehet benyújtani a módosítókat, és január 24-én szavazunk. Köszönjük a tolmácsoknak, a titkárságnak és mindenkinek. Három órakor folytatjuk a nyilvános meghallgatással az európai egyetemek szerepéről. Remélem, hogy mindenki, sőt még mások is fognak csatlakozni hozzánk.